So, first of all, uh, uh, welcome. Hát először is szeretném szeretettel üdvözölni mindannyiukat. Köszönöm, hogy eljöttek. Mi? Az én feladatom, hogy megnyissam ezt a meghallgatást, ezt a rendkívül fontos meghallgatást, ugyanis ez lehetővé teszi számunkra, hogy részletesebben megvizsgáljuk a bizottsági javaslatot, irányelv javaslatot, amely a gyermekek szexuális ehm, kizsákmányolása témájában, ami a keret határozatot egészíti ki. A meghallgatás célja természetesen az, hogy meghallgassunk másokat, és meghívott előadóink előadásait várva három dolgot engedjenek meg, hogy hangsúlyozzak az irányelvvel kapcsolatban. Véleményem szerint egyértelmű és ambiciózus prioritásokat körvonalaznak. Először is a büntetést hatékonyabbá kell tenni azokkal kapcsolatban, akik ilyen bűncselekményt követnek el. És egy másik igen fontos aspektus, ami közel áll szívemhez, hogy nagyobb védelmet és támogatást nyújtsunk az ilyen alla prevenzione, quindi non soltanto áldozatok vonatkozásában nem csak a jogalkotás, hanem a kommunikáció, az információszolgáltatás terén is előre kell lépnünk, illetve a szociális tevékenységek vonatkozásában is. Ami tehát ezt az irányelvet illeti, 2009-ben az Európai Parlament felkérte a bizottságot, hogy a 2004-es kerethatározatot vizsgálja felül, és úgy gondolom, hogy ez a javaslat nagyon érdekes dolgokat tartalmaz. Csak egy-kettőre szeretnék utalni most. Egy igen fontos rész a súlyosbító körülmények bevezetése, mint fogalom, aztán az a cél, hogy mit is jelent a szexuális turizmus. És ez az egyre növekvő jelenség, amely egyre nagyobb méreteket ölt, hogyan győzhető le. Aztán az online pornográfia, gyermekpornográfia elleni harc, amelyről széleskörű vita indult már be és remélhetőleg a meghallgatásnak köszönhetően további ö, fény derül majd erre a területre. Aztán a fiatal korúak úgynevezett online grooming. Della prevenzione e dell'assistenza. De... Vagy édesgetés ö, témájában. Aztán ö, foglalkozik ö, az áldozatoknak nyújtott segítséggel is mert gyakran a fiatalok kétszeres áldozatok is, egyrészt az erőszak és a szexuális visszaélés áldozatai, aztán ismételten áldozataivá válnak a tömeg kommunikációs eszközöknek, mert saját magászférájukba hatolnak, és aztán az igazságszolgáltatási eljárásokba is részt kell venniük, és ez egyáltalán nem veszi figyelembe azt, hogy fiatalkorúként mennyire kiszolgáltatottak. Így további munkára van szükség ezen a téren. Ennyit szerettem volna mondani a meghallgatás megnyitásaként, és szeretném kérni a hozzászólókat, hogy tartsák be a hozzászólási időt, mert egyébként el kell önöktől vennem a mikrofont. Úgyhogy elsőként Kemelveret asszonynak adnám meg a szót a Kulturális Bizottság képviseletében az Európai Parlamenttől, aki véleményt készít ebben a témában. Parancsoljon, asszonyom! Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen, hogy lehetőséget biztosított számomra, hogy a Kulturális Bizottság előadójaként elmondhatom azt, hogy én mit szeretnék tenni. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Mielőtt a lényegre térnék a véleményemben, három előzetes megjegyzést tennék. Nagyon gyorsan megtanultam azt, hogy ezt állandóan ismételgetni kell. Először is a fiatalokkal szembeni szexuális visszaélés, és ahogyan ez a valós vagy virtuális világban megjelenik, az a cél, hogy védenünk kell az áldozatokat, és üldözni a bűncselekmények elkövetőit. A szexuális erőszak, amelyet gyermekek sérelmére követnek el, a valós és a virtuális világban is bűncselekmény. Ez ellen pedig fel kell vennünk a harcot, és meg kell találnunk ennek forrását. Az internet például egy ilyen terület, és nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy ez mekkora méreteket ölt. A megfelelő infrastruktúrák létrehozása is ide kell, hogy tartozzon. A bizonysági irányelv gyakorlatilag azt javasolja, hogy próbáljunk meg előrelépni azon a téren, hogy egy 18 éves kornál fiatalabbak ellen elkövetett ilyen jellegű bűncselekményekkel szemben vegyük fel a harcot, mert egyre nagyobb méreteket ölt mindez. A modern kommunikációs eszközök pedig sajnos ezt elősegítik. A mostani jogalkotás és büntetések rendszere nem elegendő a célunk eléréséhez meg kell erősíteni például a nyomozóhatóságok munkáját, a telekommunikációs hálózatok, beleértve az elektronikus figyelő hálózatokat is be kell vonni ebbe a nyomozásba. Az irányelvben sehol nem fogalmazódik meg az, azonban egyértelműen, hogy gyanúnak kell felmerülnie, illetve a bíróságnak kell engedélyezni ezt. Tehát felmerül annak a veszélye, hogy nem jogos korlátokat szabunk az állampolgárok szabadságának. Úgy érzem, hogy bizonyos területeken az irányelv nem megy eléggé messze, vannak olyan területek, ahol viszont túllép a saját keretein. Úgy éreztük a szakbizottságon belül, és a Kulturális Bizottságban lefolytatott bizottság, viták keretén belül is ez derült ki, hogy rendkívül fontos, hogy bizonyos területeken tovább lépjünk. Legalábbis ami engem illet, nagyon fontos, hogy egyértelmű kompetencia köröket határozzunk meg. Például a szociális hálózatok vonatkozásában milyen információt lehet nyilvánosságra hozni, és mi az, amit meg kell tartani? hogyan kell megküzdeni az új kommunikációs eszközök által biztosított új lehetőségekkel és kockázatokkal. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mit szeretnénk lehetővé tenni a gyermekek számára az interneten, mi az, amit el szeretnénk kerülni. Olyan eszközöket kell rendelkezésre bocsátanunk a gyermekek számára, hogy meg tudják különböztetni a jót a rossztól, de ugyanakkor el kell kerülnünk azt a helyzetet, amikor kiöntjük a gyermeket a fürdővízzel. Megfelelő egyensúlyt kell teremtenünk a bizalom és az óvatosság között. Mi úgy érezzük a Kulturális Bizottságban, hogy például az iskolákban a szexuális oktatás nagyon fontos. Ezen kívül a családi háttér, mert első alkalommal nézünk szembe olyan generációjával a szülőknek, akik nehezen tudják felmérni, hogy mi is történik az interneten, és nehezen tudnak rá reagálni. Úgyhogy a tagállamok között intenzív egy információ cserére van szükség, hogy ne kelljen újra és újra feltalálnunk a spanyol viaszt, hanem segítsük egymást, főleg a megelőzés terén. Azt hiszem, hogy nagyon jó lenne, hogyha elősegíthetnénk mindezt. Úgy érzem, hogy a rendőrség és az igazságszolgáltató szervek, illetve más hálózatok közötti együttműködés még nem igazán megfelelően kapott hangsúlyt az irányelvben. Nyilván egyetlen egy szolgáltató sem kíván szándékosan pornográfiát sugározni. De jobb együttműködésre van szükség a, a büntető szervek, a rendőrség és más hálózatok között ahhoz, hogy ezt elkerülhessük. Ott van például a fiatalokkal való kereskedelem, a prostitúció, amit meg kellene állítani. Úgy gondolom, hogy Európa vezető szerepet vállalhat abban, hogy megfelelő nemzetközi ö, megállapodások, egyezmények előkészítője legyen. Vannak azonban területek, ahol úgy érzem, hogy kicsit túllépett a bizottság hatáskörén. Például különböző weboldalak lezárásával. A bizottság azt sugalja, hogy ezeket egész Európában le kell zárni. Erről nagyon sokat vitatkoztunk a Kulturális Bizottságon belül. Én meg vagyok győződve arról, hogy nem szabad lezárnunk ezeket a weboldalakat, csak egyszerűen ö, ideiglenesen ö, leállítani. Bár így nem tudunk hatékonyan ö, ha, ö, harcolni ellenük. Az internethez való hozzáférés leállítása például bizonyos országokban ö, megoldást ö, hozhat, mert ö, a bűncsekmények elkövetőit is gyorsabban fel lehet göngyölíteni. Ezen kívül fontos a cenzúra, a felügyeleti rendszer kialakítása is. Például a zeneiparban is tapasztalható volt ez a jelenség. Ha sikerül például a gyermekpornográfia vonatkozásában előrelépnünk, ez sokat jelentene. Gyakorta egyszerűen arról van szó, hogy az emberek úgy gondolják, hogy ha nem látjuk a problémát, akkor nem is létezik. Pedig ez nem igaz. Megoldást kell találni. Ma nagyon jó nemzetközi telekommunikációs hálózatok léteznek, amelyek segítségével gyorsan le lehet zárni egy-egy weboldalt. Ezt a hatékony együttműködést tapasztaltuk nemzetközi szinten a közelmúltban is. A tartalom 98%-a egy héten belül ö, lezárható az interneten, úgyhogy talán ez lenne a legjobb megoldás. Hogy aztán ezzel kapcsolatban sikerül a kompromisszumot kötnünk, vagy pedig a tagállamokra bízzuk a megoldást, még kiaknázandó terület. Van még egy csomó más dolog is, amit fel szeretnék vetni. Például az irányelv javasolja, hogy minősítsük a bűncselekmény kategóriákat. A Kulturális Bizottságban úgy éreztük, hogy ettől el kell tekintenünk, mert az egyes rendszerek más és más logika szerint működnek, úgyhogy talán nem kellene így beavatkoznunk az egyes országok büntető jogrendszerébe. Eltekintve attól, hogy a büntetés mértékének a bűncselekmény mértékéhez kell igazodnia. A tagállamok definíciója annyira eltérő jelenleg, például 18 év alatti ö, akról kell beszélnünk, nem pedig gyerekről, mert a gyerek ö, meghatározás megint csak más és más különböző tagállamokban. Gyakorlatilag a kérdés az, hogy mi legyen a vállalatokkal. Mert nem akarjuk őket egy kalap alá venni. Mindig természetes szemét lehetett csak megbüntetni, hogyha bűnösnek bizonyul. A kérdés az, hogy mi legyen a cégekkel és hogyan tudjuk őket büntetni, hogyha ők állnak az ilyen bűncselekmények mögött. Úgyhogy láthatják, hogy nagyon sok különböző aspektusa van ennek a problémának, és nagyon nehéz e mindenre kitérni 5 perc alatt. Nagyon remélem, hogy legalább néhányat meg tudtam említeni, és nagyon remélem, hogy hasznosan hozzá tudtam járulni a következőkben a vitához. Köszönöm. Köszönöm szépen, Petra. Most pedig megadom a szót Marina Janakudakis asszonynak aki a Nőjogi Bizottságot képviseli. Ő is a, a véleménnyel foglalkozik. Tisztelt elnök asszony, nem fogok végigmenni részletenként a jelentésen, eh, hiszen már egyrészt ezeket megemlítette az előttem szóló, inkább az ellentmondásos kérdésekre szeretnék kitérni. A gyermekekkel való visszaélés és a gyermekek kiságmányolása egy szörnyűséges tény, és hogyha ez a kihasználás szexuális eredetű, illetve személyes célra, személyes szórakoztatásra használják fel, akkor ez még szörnyűségesebb. Az internet ezt segíti és előmozdítja felnőttként, illetve szülőként felelősségünk, hogy megvédjük a gyermekeket. A technológia folyamatosan változik, és nekünk is hozzá kell járulni ahhoz, hogy megvédjük a gyermekeket. Üdvözlöm a bizottság átfogó javaslatát, hiszen ez hangsúlyozza a holisztikus megközelítés szükségességét. A 3P, a védelem, a megelőzés és az üldözés, illetve a föltárás, a három fő pillér, fő aspektus. Szeretnék egy-két definícióra kitérni. A bizottság gyermeknek nevezi a 18 éven aludtiakat. Szerintem ez túlságosan széles körű megközelítés, meg kell különböztetni a gyermeket, aki a beleegyezési kor előtt ö, alatt van, illetve azt, aki e fölött, de 18 éven alatt és védelemre szorul, a szexuális kizsákmányolástól meg kell védeni. A bizottsági javaslatban én is a gyermek pornográfiát használtam, a gyermekeket kihasználó képek helyett, a gyermekpornográfia a szexuális célra tesz hangsúlyt, míg a gyermekek kihasználását mutató képek szélesebb definíciót mutatnak, és nem csak a szexuális kihasználásra utalnak. Ezen kívül a jelenlegi jogszabály, illetve a terminológia, amely ide, tort, ide tartozik, megpróbál következetesen fellépni, tehát ez egy olyan terület, amelyről viták folynak. Ami a megelőzést illeti, mindannyian tudjuk, hogy a bizottsági javaslatának egyik alapvető eleme az online tartalmak blokkolása. Malmström biztos asszonyal egyetértek, a végcél az az, hogy ezeket a, honlapokat töröljük már a e, kiinduló pontnál, ahol ezt nem tudjuk megtenni, akkor blokkolni kell ezeket. A blokkolás egy kiegészítő eszköz a fegyvertárunkba. A kutatások azt mutatják, hogy külön stresszt jelent a gyermekeknek az, hogy egy kép megjelenik az interneten, és ezt többször le lehet tölteni. Tehát mind a két eszközt alkalmaznunk kell, mind a két fegyverrel élnünk kell. A későbbi blokkolás, illetve már az eredetnél a tartalom el lehetetlenítése. Tudatosítani kell a, a veszélyeket mind a gyermekekben, mind pedig a felnőttekben, úgynevezett pánik gombokat kell kialakítani a gyermekeket védeni kell, ugyanígy a tinédzsereket is, és tudom, hogy a tagállamokban ezt nem mindig helyezik professzionális szintre, de erre esetleg szükség van. Nagyon gyakran az elkövetők egyrészt maguk is gyermekek, akik gyermekként bántanak más gyermekeket, azokat másképp kell megítélni, mint a felnőtt elkövetőket. Ami pedig a vizsgálatot, illetve az üldözést illeti, a tagállamok saját büntető törvénykönyvüket, büntető, büntetéseiket ki kell tudni, ki kell, kiszabják, azonban a rehabilitációt is figyelme, figyelembe kell venni a vádemelés esetében, vádemelés során. Nagyon jó lenne, hogyha ezek a programok mindenki számára nyitottak lennének akár felelősnek tartja magát valaki, akár nem. Ami pedig az áldozatokat illeti, oda kell figyelni az áldozatok családjára, de az elkövetők családjára is, akik nagyon gyakran ártatlanok, és őket is megbélyegzik, a, megbélyegzi az elkövető tette. A megközelítésünknek keménynek, határozottnak kell lenni, védeni kell a gyermekeket, és ez a prioritás számunkra. Ugyanakkor észben kell tartani, hogy a megelőzés a legjobb védelmi eszköz nem szabad a nehéz kérdéseket kikerülni, ilyen az internet, az emberi jogok, az egyéni szabadságjog. Ez az irányelv egy olyan területet fed le, ahol egységes megközelítésre van szükség, minden tagállamnak karöltve kell, kell fellépnie, hiszen a gyermek pornográfia, illetve a gyermekek kizsákmányolása nem ismer határokat, ezért közös fellépésre van szükség. Köszönöm. Marina. Köszönöm szépen, Marina. Most pedig a munka kezdődik, és először Máström biztosasszony kabinet főnökével kezdünk, sajnos ő nem tudott eljönni személyesen, és így az Európai Bizottság nevében Maria Aseniusnak adom meg a szót, parancsoljon! Thank you very much, Madam Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon hálás vagyok, hogy szólhatok önökhöz a mai napon, és szeretném átadni uh, Malmström biztos asszony személyes meleg jó kívánságait, ő is szeretett volna itt lenni, de sajnos ma nincs Brüsszelben. Meghívásuk lehetővé teszi számomra, hogy elmondjam, hogy a bizottsági javaslat mögött mi is áll, a gyermekek bántalmazása, kizsákmányolása, pornográfia mögött. Bizonyos kritikák illettek minket, erre is kellene reagálnom, főleg az egyik javaslatot illetően az internet blocking, blokkolás vonatkozásában. Ezt szeretném magyarázni, hogy az EU-nak miért kell felvenni a, hasz, a harcot ez ellen. Ezek nem csak szörnyű bűncselekmények, amelyek igen ö, mény károkat okoznak az áldozatokban, ö, hanem egyszerűen kiszolgáltatottá teszik őket. És ahogy az alapvető emberi jogok is emlékeztetnek erre, ö, erkölcsi feladatunk felvenni a harcot ez ellen. A szakértők ma majd részletesebben feltárják az adatokat és az eredményeket, néhány számot engedjenek meg, hogy ö, megemlítsek. Az EU-ban gyermekkorukban 10-20% a gyermekeknek áldozata ennek. Több száz internet oldalon található pornográfiával kapcsolatos kép gyermekekről, úgyhogy ez nagy probléma. Az úgynevezett chat roomok egyre inkább próbálják behálózni a gyermekeket, ezekről már hallottunk. Úgyhogy Ezekkel fel kell venni a harcot, és ezért javasolta a bizottság az év elején ezt az irányelvet, ami rendkívül ambíciózus és átfogó megközelítést alkalmaz. Nem csak az elkövetők vád alá helyezési folyamatával kapcsol- foglalkozik, hanem az áldozatok védelmével is, amit már említett az előttem szóló, és tehát a vád alá helyezés, a megelőzés és a védelem a legfontosabb három pillér. Az elsővel kapcsolatban a bizottság azt javasolja, hogy 22 bűncselekménnyel kapcsolatban közelítsenek egymáshoz, attól függően, hogy mennyire súlyos a bűncselekmény. Különböző formáival foglalkozik a szexuális bűncselekményeknek, főleg az új formák vonatkozásában az új technológiáknak köszönhetően ez a chatroomokon keresztüli gyerekek behálózása, csalogatása, aztán a, a különböző fájlok letöltése, illetve a gyermekpornográfia tudatos felhasználása, amikor online ö, használják fel ezeket a képeket. A javaslat célja az is, hogy a rendőri szerveknek segítsen a nyomozásban, mert a rendőrségnek megfelelő módon kell tudnia nyomozni. Nyilván az egyes nemzeti hatóságok eljárási szabályzatának megfelelően. Akkor is folytatni kell a nyomozást, hogyha a gyermek áldozat visszavonja a az által elmondottakat. Évekkel később is biztosítani kell azt, hogy igazságot szolgáltatunk, még akkor is, hogyha az áldozatok majd csak felnőtt korban merészelnek nyilatkozni arról, amit elszenvedtek gyermekkorukban. Az, el, az Európai Unión kívül elkövetett bűncselekményeket is ö, fel kell teríteni. Ami a második pillért illeti, a védelmet, a gyermekáldozatokat védeni kell, a javaslat megerősíti a jogi segítségnyújtást, hogy külön képviseletet biztosítsunk a, a gyermekeknek. A szabályokat is megfogalmazza, hogy hogyan lehet meghallgatni a gyermekeket, elkerülendő a további traumás helyzetek kialakulását. Itt nagyon komoly erőfeszítéseket kell tenni, akár csak azon a téren, hogy megtaláljuk azokat a gyermekeket, akik gyermek a pornográfia áldozatai, és segítsünk nekik megbírkozni ezekkel az élményekkel. A harmadik pillér a megelőzés, nyilván mindent meg kell tennünk ezen a téren is, és talán ez a legnehezebb feladatunk. A gyermekek oktatása itt nagyon fontos, hogy felismerjék a kockázati helyzeteket. Nagyon sok EU program, beleértve a DAFNE, és, és a biztonságosabb internet használatra irányuló program is ide tartozik. Sok megelőző intézkedése van szükség, persze a büntetőjogi eszközök által megengedett módon. Először is a kutatások azt mutatják, hogy a, az elkövetők számára létrehozott programok is segíthetnek nagyon sok esetben. Az irányelv ezeket a programokat mindenki számára elérhetővé teszik, azok számára is, akik még nem követtek el bűncselekményt, de attól tartanak, hogy esetleg elkövethetik. Másodszorban, akik nem dolgozhatnak emiatt, az olyan elkövetők, és nem vállalhatnak valamilyen fizetett állást egy tagállamban, a többivel se vállalhassanak. Nyilván információt kell cserélni a tagállamoknak erről is. Végül pedig az irányelv megelőző intézkedései arra is irányulnak, hogy ne lehessen forgalmazni a gyermek pornográfiáról szóló filmeket. Ott van a 21-es cikk, ami nagyon fontos. Talán jobban odafigyelnek erre, mint kellene, mert az összes többi is, tehát az előző 20 is nagyon fontos. A gyermekpornográfia esetében itt nem csak olyan képekről olyan képekről beszélünk, ahol megerőszakolnak, erőszakoskodnak gyermekekkel. Minden nap 200 új ilyen kép kerül az internetre. Egyre erőszakosabb és egyre explicitebbek ezek a képek. Az Európol például azzal érvel, hogy olyan óriási pénzeket lehet szerezni ezen a területen, hogy egyre profibb módon forgalmazzák ezeket a képeket. Úgyhogy a javasolt irányelv két oldalról közelíti meg ezt a problémát. Egyrészt kötelezi a tagállamokat arra, hogy az ilyen tartalmakat azonnal a forrásnál tüntessék el az internetről, illetve állítsák le a hozzáférhetőséget az ilyen weboldalakhoz a bizottság nem alternatív megoldást javasol ebben a formában. A blokkolás csak egy része az intézkedések sorának. Az elképzelés az, hogy azokat a konkrét weboldalakat ne tudják megtekinteni azok a használók, ahol ezek a fajta tartalmak találhatók. Nagyon nehéz a gyakorlatban elérni ezeket a célokat, sőt, van olyan, hogy lehetetlen, mert elképzelhető, hogy harmadik országban található ez a forrás, sőt, még mozoghat is egyik országból a másikba. Nyilván a bizottság kész arra, hogy a harmadik országokkal felvegye a, a kapcsolatot ebben a témában. Mamtön biztos ú, asszony az Egyesült Államokban és Oroszországban is felvetette ezt a lehetőséget a közelmúltban de ez csak kiegészítő eszköz lehet, mert csak a kettő együtt eredményezheti azt, hogy eltűnnek ezek a képek az internetről, és kevésbé teszi profitálóvá ezt a vállalkozást. A biztos asszony, és én magam is alig várom, hogy folytassuk a munkát a LIBE szakbizottsággal, és reméljük, hogy az irányelvet hamarosan el is fogadják. Köszönöm. Köszönöm szépen. És akkor átadom az ót Daniel Flornak aki az Európai Tanácsot képviseli a mai meghallgatáson. Arra kérem a vendégeinket, hogy jöjjenek ide föl a pódiumra. Flórasszony, Flór úr javítja magát az elnök. Köszönöm szépen, Angeleli asszony. Először is a tanács köszönetet mond a, biz, a bizottságnak, és önnek személy szerint előadóasszony, hogy megszervezte ezt a nyilvános meghallgatást, mert úgy tűnik számunkra, hogy ez rendkívül hasznos és fontos egy ennyire kényes kérdésben, politikai szempontból is, a tanács számára is, de az összes többi EU-s intézmény számára is. Nos, most a tanács nevében nem mondhatom azt, hogy a tanácsban folyó tárgyalások milyen eredményt hoztak. Amire viszont ki tudok térni, az az a tény, hogy ez a téma tényleg prioritás a tanács számára, és főleg a belga elnökség számára. Hiszen úgy gondolom mindent megtettünk annak érdekében, hogy nagyon gyorsan haladjunk előre ebben a témában a tárgyalások során, és hogy viszonylag gyorsan a tanács szintjén is felvethessük ezt a kérdést, hogy általános megközelítést kölcsönözhessünk neki, és a parlamenten is megtárgyalhassuk mindezt. Ami az időpontokat illeti, úgy gondoljuk, hogy októberben már ö, meg lesznek az első rendelkezések, és aztán novemberben vagy decemberben ö, teljesen készen is állnak, hogy a belga elnökség évvégéig megfelelő álláspontot alakíthassunk ki a tanácson belül, hogy a évvég előtt a parlamenthez fordulhassunk ezzel a témával. Ezért nem tudok még most egyelőre kitérni a részletekre. Gyorsan két dolgot szeretnék tenni. Először is rá szeretnék mutatni azokra a tényekre, területekre, amelyek prioritás, prioritások a tanács számára, aztán arra is, hogy mik a legnehezebb témák. Először kezdeném azzal, amire a tanács gondolt, amikor az irányelv javaslattal foglalkozott. Nem szabad elfektetnünk arról, hogy egy eléggé konkrét eszközről van szó, tekintettel a céljára, és négy dologgal kapcsolatban figyelmes a tanács először is. Először is büntetőjogi kérdésről van szó, ez pedig azt jelenti, hogy az ilyen jellegű eszközök vonatkozásában korlátaink vannak. Tehát holisztikus ugyan a megközelítés, de ugyanakkor a rendelkezések vonatkozásában az ilyen jellegű eszköz nem föltétlenül felhasználható. Ez az egyik dolog. A másik, legalábbis az összes tagállam számára úgy tűnik, hogy csatlakozni kellene az eddigiekhez, főleg a 2003-as keret határozathoz, illetve a 2007-es Európa Tanácsi Egyezményhez, nevezetesen ezekre kellene alapozni a lépéseket. A harmadik dolog, azt hiszem, hogy ez is nyilvánvalóvá vált a mai napon, hogy az új technológia, az új technológiák szerepe, főleg az internet szerepe óriási az ilyen jellegű bűncselekmények vonatkozásában, mert tényleg szükség van a gyermekek védelme szempontjából a fellépésre. Végezetül, ez is elhangzott már, hogy ezen a téren Nagyon sok cselekmény van, amit bűncselekményé kívánunk nyilvánítani, és eléggé részletesen állunk például a büntetési formák kérdéséhez is, szemben más eszközök kell, ahol csak bizonyos fokig lehet büntetni. Itt azonban olyan óriási a terület, amit be kell fedni, hogy másképp kell eljárnunk. Ez az a négy dolog, amire a tanács pillanatnyilag odafigyel, és a, amely körül folyik a tárgyalás. Ami a kényesebb területet illeti, azt hiszem, hogy semmi újat nem tudok mondani azzal kapcsolatban, ami már eddig elhangzott. Az első terület a határ főleg amikor a tinédzserek szexuális életéről beszélünk, hogy milyen autonómiát kellene nekik biztosítani, hogy hol húzzuk meg a határt a bűncselekmény szempontjából. A második nehéz terület az információcsere az ilyenlegű viselkedési, viselkedés fajta büntetése terén. Mert ugye ide kapcsolódik az is, hogy valaki büntetett előletű e avagy sem. A ránk vonatkozó terület vonatkozásában van egy nagy nehézség, nevezetesen van bizonyos tiltás az egyes tagállamokban, de ez eltérő és nem kompatibilis. Úgyhogy nagyon nehéz egyfajta rendszer mellett letenni a voksot, ami az összes tagállamra ráhúzható lenne, mert ugye büntető, polgári, adminisztratív következmények kell járhatnak az egyes tagállamokban ezek a cselekmények, de ezek mind eltérőek, tehát ezért nehéz ezt mit cserélni erről. Harmadik terület a kompetencia kérdése, Ugye nyilván szeretnénk valamit tenni a szexuális turizmus terén, viszonylag nagy itt a mozgásterünk, de ugyanakkor harmonizálni kell azzal a különbséggel, azokkal a nagy különbségekkel, amelyek tapasztalhatók az egyes tagállamok igazságszolgáltatási rendszerei között. Úgyhogy meg kell találni a megfelelő helyet, például a szexuális turizmus számára. Végezetül, erről beszéltünk eddig legtöbbet, például az interneten található weboldalak blokkolása. Ezzel kapcsolatban megint más és más az egyes tagállamok rendszere. Nyilván tudatában kell lenni ennek a problémának, illetve azoknak az eszközöknek, amelyekkel rendelkezünk. Aztán ott vannak a technikai aspektusok is, az intézkedések, amelyeket hozni lehet, milyen lehetőségeink vannak. Úgyhogy fontos intézkedésekről van itt szó, de ezek egyrészt szakmai, másrészt ö, büntetőjogi kérdéseket vetnek föl és jogi kérdéseket. Végezetül annyit szeretnék elmondani, hogy az elnökség mindenképpen a lehető leggyorsabban szeretné végigvinni ezeket a tárgyalásokat, tehát még a belga elnökség során az év vége előtt köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, Flor, köszönöm a tanács nevében a felszólalást, most pedig uh, Sárma uh, asszonyi a szó, a Gazdaság és Szociális Bizottság nevében parancsoljon. Good afternoon. Jó napot kívánok mindenkinek. Attól tartok, hogy ismételgetni fogjuk önmagunkat, úgyhogy megpróbálom elkerülni azt, hogy olyan kérdésekre térjek rá, amiről már szóltak előttem. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a 21. századi Európában nagy szégyen az, hogy gyermekeink nem vannak, nincsenek biztonságban a világban. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban én voltam a jelentéstevője ennek az anyagnak. Természetesen elítéljük a gyermekek kizsákmányolását, kihasználását. A civil társadalom szakértőitől véleményt kértünk ebben a témában, hogy milyen mértékű a sérelem, a bűncselekmény, a kár, ezt nem szabad al- alulbecsülni Ezért azokat a tagállamokat, akik még eddig nem ratifikálták az Európa Tanács gyermekvédelmi egyezményét, illetve az ö, opcionális jegyzőkönyvet. Arra kérjük tehát ezeket a tagállamokat, hogy írják alá ezt az egyezményt. És reméljük, hogy még egyszer nem kell ezt kérni. Ez lehetővé teszi az Európai Unió számára hogy aláírja ezt a dokumentumot, ugye az új Lisszaboni szerződés értelmében. Kitértünk bizonyos cikkekre az irányelvben. Ezekre nem szeretnék most kitérni, konkrétan egy-két megjegyzésem lenne az egyik, a megelőzés. Erre kell nagy hangsúlyt fektetnünk, és ezt a jogszabályok alkotásával kezdnünk. Az irányelvnek ez az egyik eh, legfontosabb feladata, mégis azt hiszem, hogy nem nincs eh, elegendő szó, nem esik elegendő szó erről az irányelvben. Itt a civil társadalmat segítségül kell hívni. Platformra van szükség a legjobb gyakorlat cseréjét eh, szempontjából, mint jogalkotási, mind nem jogalkotási mechanizmusokat kell kialakítani, megfelelő eszközökkel és képzéssel. Itt nagyobb együttműködésre van szükség a civil társadalommal, a civil szervezetekkel, a tudatosítás támogatására helyi szinten. Az európai intézményeket arra kérjük, és ezek az intézmények, a tanács, a parlament és a bizottság véleményünk szerint kivételes helyzetben van, arra, hogy nyomást gyakoroljon a harmadik országokra, különösen az Egyesült Államokra, Kanadára, Japánra, Ausztráliára, Oroszországra, hogy akadályozzák meg a gyermekek kizsákmányolását mutató és leíró honlapokat. Azt a feladat, hogy először a saját eh, házunk táján tegyünk rendet, hiszen eh, Európa itt eh, igenis bűnös, nagyon sok ilyen képet tartalmaznak a honlapjaink, és nincs technikai oka annak, hogy ezeket a honlapokat miért nem zárjuk le azonnal az európai jog értelmében. Így azt kérjük, hogy először is ezeket a honlapokat zárjuk le, vegyük le az internetről, és a blokkolást csak akkor használjuk, hogyha az előző lépést nem sikerült megvalósítani. Úgy tűnik, hogy a beleegyezéses, beleegyezéses kor meghatározása nagy problémát okoz. A bevándorlás, a szociális értékek változása miatt konzultációt kell folytatni erről a témáról. Azt kéri a Gazdasági Szociális Bizottság, hogy a definíciókat és a terminológiát pontosítsuk. Egy-két kérdés már elhangzott a mai napon. Például a gyermekpornográfia kifejezés. Ezt föl kell cserélni a gyermekek kizsákmányolására, illetve az ilyen képekre. Nem erotikáról van szó, amikor a gyermekek kihasználásáról beszélünk. A szexturizmus szó is fölmerült, de a turizmust általában a szórakozással kapcsoljuk össze, ezért a szexuális elkövetők utazásáról kell inkább szólni, nem pedig turizmusról, szexuális turizmusról. Európa szerte változnak az értékeink, ezért meg kell vizsgálnunk a hagyományok hatását ezen a területen, ide tartozik a női nemi szervek megcsonkítása, például, amely jelenleg nem tartozik az irányelv hatája alá. Ezen kívül meg kell vizsgálni az időhatárokat és ezek egységesítését a különböző tagállamokban. Az ECR azt javasolja, hogy akkor, amikor 18. élet évét betölti a gyermek, onnantól kezdve induljon el ez a, ez, az, ez a határidő. Nagyon sok civil szervezet dolgozik ezen a területen, és elismerjük ezen szervezetek munkáját. Az európai intézményeket, az Európa Tanácsot, illetve az ENSZ-et is dicséret illeti, hiszen jogi mechanizmusokat létesítettek, a gyermekek védelme érdekében. Nagyon sok lépés történt már, de még további lépésekre van szükség, és nem szabad kifogásokat találni. Köszönettel tartozunk a parlamentnek, hogy meghívtak a mai vitára, azért, mert a civil társadalom hangja nagyon-nagyon fontos. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. Most pedig Maria Amor Esteban eszé a szó, aki az alapjogogi ügynökséget képviseli, parancsoljon. Thank you very much. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy azzal kezdjem, hogy köszönet, köszönetet, köszönetet mondjak a Libes szakbizottságnak itt az Európai Parlamentben, hogy meghívtak bennünket is arra, hogy részt vegyünk ezen a meghallgatáson, és hogy hozzászóljunk a jogszabálytervezethez, amelyet a parlament és a tanács készít elő a gyermekek szexuális kizsákmányolása, illetve a gyermekpornográfia ellen. Üdvözöljük ezt a mert így sikerül gátat szabni a gyermekpornográfiának, a gyerekek szexuális kizsákmányolásának az Európai Unióban. Ez nagyon fontos erőlépés a gyermekek jogának megvédésében az Európai Unióban, és az ügynökségünk nagymértékben részt vesz ennek megvalósításában. Szeretném megvalósítani, megvalósítani a gyerekek védelmét, és a jelenlegi több éves keretünkön belül is ezzel szeretnénk foglalkozni. Szeretnénk foglalkozni a a, a személyes adatok, illetve a személyes életvédelmével is. A 76-os cikk, amely kimondja azt, hogy megfelelő biztonságra kell rendelkezni, hogy meg lehessen előzni a büntetteket. A 83-as cikk pedig minimális szabályokat ad meg a szankciókat illetően a súlyos bűnösteket illetően, amelyek határokon átnyúlóak. A gyerekek szexuális kizsákmányolása nagyon súlyos bűncselekményt jelent. A gyerekeknek jog van a különleges védelemre, és ezen kívül ez, ez a kezdeményezés konzisztens az Európai Unió többi jogával is, például az alapvető jogok kartájának 21-es cikke értelmében a gyerekeknek joga van a védelemre, és a gondoskodásra, amely szükséges a jólétükhöz. A, mindig is a gyerek legjobb érdekét kell szem előtt tartani a magány, illetve a közintézményeknek is. Az Európai Unióról szóló szerződés harmadik cikke ö, kimondja azt, hogy ö, a gyermekek jogait meg kell védeni. Az Európai Unió bírósága 2006-os június 26-ai döntésében az Európai Parlament versus Európai Tanács döntésében kimondták, hogy az alapvető jogok kartája minden egyes tagállamot köt, és a közösségi jog alapvető szabályait kell alkalmazni. három olyan tagállam van, ami nem ö, írta alá azt az egyezményt, amely a gyerekek szexuális kizsákmányolása ellen van. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy az Európai Unió tagállamainak nagy számban aláírták a gyerekek kizsákmányolása elleni egyezményt. A javaslat konzisztens az Európai Unió törekvéseivel, hogy figyelembe lehessen venni a családéletet, illetve a személyes adatokat, ahogy azt az Európai Emberi Jogi Karta 8-as cikke, illetve az Alapvető Jogok Kartájának ide vonatkozó része is kimondja. Tulajdonképpen a javaslat megfelelő egyensúlyt jelent. A javaslat utal a hatástanulmányra, amelyet a korábban né javaslattal kapcsolatban már megtettek. Ugyanakkor a jelenlegi javaslat kiemeli azt, hogy vannak új fontos elemek, mint például a büntetések eh, kiszabása, illetve az, hogy a tagállamoknak meg kell tenniük mindent annak érdekében, hogy a gyermekpornográfiát tartalmazó oldalakat eltávolítsák az internetről. Emiatt fontos az, hogy megfelelő hatástanulmányt készítsünk. A lehetőségek, amelyeket az új eh, technológiák, főleg az internet eh, jelentenek, ezeket mindenképpen figyelembe kell venni, ezeket támogatni kell, ugyanakkor meg kell határozni azt, hogy mi az a tartalom, amely mások szabadságát már sérti, és az igazságügyi szerveknek biztosítaniuk kell azt, hogy a szólásszabadság, illetve ne, ne sérüljön. Az Európai, az Európai Emberi Jogi Bíróság, illetve az Emberi Jogi Egyezmény egyértelmű utasításokat tartalmaz arra vonatkozólag, hogy mi az, amivel megsérték a szólásszabadságot, illetve az alapvető jogokat. nem lehet megsérteni ezeket a jogokat úgy, hogy nem megfelelően használják az internetet és az új kommunikációs technológiákat. Fontos, hogy lássuk, hogy hogyan használják fel az internetet, illetve a kommunikációs technológiákat gyakran nem tudják megfelelően használni az internetet. A javaslat azon része, amely a gyermekpornográfia szankcióiról ö, ö, szól és foglalkozik ezzel. A javaslat 10. cikke is ide vonatkozó. Annak érdekében, hogy a büntettek megismétlődjenek, a 7.2-es, illetve a 9.2-es cikk rendelkezik erről a passzusról. Benefit from a delimitation of the type of personal data which can be used. Arról is szó hogy milyen személyes ö, ö, adatokat lehet felhasználni. Ez megerő, megkönnyítheti az eljárást. Az, azok, akiket elítélnek, ami a személyek hozzájárulását illeti, a 20-as cikk egy olyan kötelezettséget hoz létre a tagállamok számára, melynek érdemében a elítélt eh, személyeket eh, be kell vonni eh, megfelelő programokban. Ugyanakkor mind a személyes hozzájárulásnak szabadnak kell lennie az államok, a tagállamok beavatkozásától. Magának az elítélnek kell meghoznia ezt a fajta döntést, és az intervenciós programok mellett az áldozatok megvédésének kell lennie a legfontosabbnak, és figyelembe véve a gyermekek védelmét, van egy paragrafus, amely egy speciális képviselőt jelöl ki a gyermek áldozatok számára, nem csak akkor, hogyha a gyerek felnőtt nélkül tartózkodik. A 19-es cikk értelmében el kell dönteni azt, hogy olyan helyeken kell történnie a gyerekek interjújának, amely megfelelő az ő igényeiknek. Ezen kívül szó van a javaslatban arról is, hogy blokkolni kell a gyermekpornográfiát tartalmazó oldalakat. Azonnal blokkolni kell az ilyenfajta oldalakat, Azt is biztosítani kell, hogy az ilyenfajta blokkolás nem sérti az emberek azon szabadságát, hogy használhassák az internetet, de megfelelő megfogalmazásra van szükség. Biztosítani kell az, hogy az a blokkolás a legszükségesebbre korlátozódik, és így arra korlátozódik csak, hogy blokkolják a gyermek pornográfiát tartalmazó oldalakat. Ezen kívül a tartalomszolgáltatóknak nem csak, hogy informálniuk kell az ilyenfajta blokkolásról, hanem képesnek kell lenniük arra és megkérdőjelezzék az ilyenfajta blokkolást eljárási garanciákra van szükség. Azzal szeretném lezárni, hogy ez nem csak egy jó eszköz a bűnöldözés kapcsán, hanem nagyon jó ez az alapvető jogok biztosítása kapcsán is. Az ünnepségünk várja ennek a jelentésnek az elfogadását. Emellett fontos az is, hogy rendszeresen monitorozzuk ennek a betartását, annak érdekében, hogy ne legyen ennek negatív hatása az alapvető jogokra. A mandátumunk keretén belül mi nyomon követjük majd a rendelet végrehajtását, együttműködve az Európai Unió intézményeivel. Az Európai Uniónak minden segítséget meg kívánunk adni. Köszönöm szépen a figyelmet! E Köszönöm szépen. Kérem az összes előadót, hogy a titkárságnak küldje el előadását annak érdekében, hogy a lehető legjobban fel tudjuk majd használni ö, a jelentésben. Mert tekintettel az idő rövidségére minden egyes előadónak nagyon röviden kellett fogalmazni, és nem tudott kitérni minden részletre, amire akart. Tekintettel főleg azokra, amelyek például szakmai jellegűek voltak, mint például az alapjogi ügynökség képviselői, ahol rendkívül pontos információra volt szükség. Tehát így jobban tudunk majd dolgozni. Mindezek után Buttarelli asszonynak adom meg a szót, aki az adatvédelmi biztosság képviseletében szól hozzánk, parancsoljon. Uh, dear MPs, uh, from my speaking notes and uh, from uh, the document I just... Köszönöm szépen. Elköltöm uh, önöknek a dokumentumomat és ebből már láthatják, hogy az európai adatvédelmi ö, felügyelős mennyire foglalkozik ezzel a kérdéssel, a gyerekek adatainak jobb védelmével az új információs társadalomban. Nem csak a gyermekpornográfia tekintetében, hanem tekintettel a szociális hálózatokra is. A gyerekek kapcsán, illetve az úgynevezett kiber zaklatás kapcsán. Nagyra tartjuk ezt az intézkedést, azt a kezdeményezést, amelynek célja az, hogy megelőző módon lépjen fel, illetve büntetőleg lépjen fel a gyermekpornográfiával szemben. Sajnálatos módon ezek a cselekedetek nem, hogy csökkennek, nagyon sok olyan gyermek van, aki nagyon ki van téve ennek a veszélynek, és ezért mindenképpen joguk van a védelemhez és a gondoskodásra. Nemzeti szinten sokat foglalkoztam ezzel a kérdéssel, tehát úgy érzem, hogy mindenképpen üdvözölni kell azt, hogy minimális szabályok jönnek létre a szankciókkal, kapcsolatban EU szinten. Ezen kívül új nyomozati eszközöket is bevezetnek, és újabb válaszok születnek a különböző kizsákmányolási formák ellen. Véleményünk szerint a gyermek legjobb érdekét kell szem előtt tartani. Ezért most nem foglalkozok sem a a súlyos formájú kizsákmányolás lehetséges szankcióival, ma inkább nem, nem fog foglalkozni bizonyos tevékenységtől való eltiltástól. a jogi jogolvasati lehetőségekkel, hanem inkább az olyan rendelkezésekkel fog foglalkozni, amelyek a személyes adatok védelmét szolgálják, például az internet felhasználók hozzájutásának blokkolása. A gyerekek szexuális kizsákmányolása súlyos megsértését jelenti az alapvető jogoknak. Teljes mértékben osztozunk ebben a nézetükben, azonban vannak más jogok is, amelyeket figyelembe kell venni. Ezért értékeljük az, Euró- az Európai Bizottság azon törekvését, amely a 15-ös cikkben található a javaslatban, hogy legyen egy méreható vizsgálat azt illetően, hogy bármilyen új jogszabály teljes mértékben kompatibilis lesz, így a személyes adatok védelmében is kompatibilis lesz. Az a kérdés, amelyet felvetettünk, az nem a ö, gyermekek kizsámhányolásra vonatkozik csak, hanem ez kiterjed minden ö, területre figyelembe véve a gyermekpornográfiához való hozzáférést, az EDPS nem kérdőjelezi meg azt, hogy egy jobb keretre van szükség, amely megfelelő intézkedéseket tartalmaz azért, hogy csökkenteni lehessen a, az ilyenfajta tartalmak megjelenését az interneten. Azonban az intézkedések, amelyeket javasoltak, tehát a, az oldalak eltüntetése, blokkolása, ez megsérteti az alapvető jogokat. Mi történik azokkal a szolgáltatókkal, akik blokkolnak weboldalakat? Két lehetőség van, két alternatíva van, hogy blokkolni lehessen az EU területén az olyan internetoldalakat, amely gyermekpornográfiát tartalmaznak. Meg lehet könnyíteni a blokkolást akkor, hogyha az igazságügyi hatóságok ezt kérik, vagy önkéntesen is megtehetik az internet szolgáltatók ezt a megfelelő szabályzatuk alapján. A mi úgy gondoljuk, hogy a rendőrségnek, illetve az igazságszolgáltatási hatóságoknak kell eljárniuk megfelelő kereteken belül, úgy, hogy figyelembe veszik az Európai Bíróság ö, döntéseit, illetve a tagállami szabályokat, figyelembe véve nem csak a kommunikációs szabadságra való jogot, hanem figyelembe veszik az igazságügyi garanciákat is. Vannak eh, kételjeink a jogi eh, biztonságot eh, illetően akkor, hogyha a magán felek kérik a blokkolást. A, blo- a blokkolás másfajta monitorizási eljárást kíván. Ennek kapcsán az interneten azonosítani kell a ilyen tartalmakat ö, mutató oldalakat, de akár a végfelhasználó ö, hozzáférését is blokkolni lehet. Az Európai Bizottság javaslata nem ö, ö, ruház fel ilyenfajta monitorozási ö, jogkörre. Nehéz látni ezért, ö, hogy fogják ezt megtenni, anélkül, hogy nem lesz monitorozás a felhasználókat illetően, és ez egy új elem. Azok az eszközök, amelyeket alkalmaznak, azok különbözőek, például a DNS blokkolás, az IP címek blokkolása, különböző szintű beavatkozást jelent ez, és néha ez azt is jelenti, hogy a telekommunikációs adatok kerülnek így nyilvánosságra, és ugyanolyan kérdéseket vetesz fel, az információ feldolgozásával kapcsolatban. Tehát ezek a megfigyelési eljárások azt jelentik, hogy számos egyén személyes adatait feldolgozzák, legyen az szó áldozatokról, vagy tartalomszolgáltatókról, vagy felhasználókról. A monitorozás, illetve az oldalak blokkolása nem kötődik az ASP kereskedelmi oldalához. Azt is meg kell nézni, hogy a blokkolt oldalak a jövőben de az oldalak blokkolása jövőben ezek megfelelőek-e? De mik lehetnek a kritériumok az oldalak blokkolását illetően. Vannak önkéntes szabályok is ezt illetően, ezek nem elengedőek jogi szempontból. Tehát milyen fajta jogorvoslati lehetőség van az egyének számára egy független jogi hatóság kapcsán, ez a kérdés is felmerül. Figyelembe véve ezt a beavatkozást, sokkal megfelelőbb garanciákra van szükség, hogy a monitorozást illetve a blokkolást megfelelő módon végzik el. A 21-es cikkben utalnak a megfelelő biztosítékokra, ezt egyre értékeljük, és ez lehet az első kiindulási alap az elemzés számára. Nem mondjuk azt, hogy nem lehet ellenőrzés, vagy blokkolás, de ennek nagyon szigorúan kell szabályozva lennie. Örülünk annak, hogy az Európai Parlament nemrégiben egy másik kontextusban a szellemi szabadságok kapcsán, illetve a szellemi tulajdonjog kapcsán elfogadott egy írásbeli nyilatkozatot ugyanilyen nézettel. Utolsóként pedig hadd szóljak a, hot, a úgynevezett hotline-nak a forró drótok létrehozásáról. egy ilyenfajta hotline hálózat nincs benne igazából a javaslatban, de egy előző dokumentumban említették meg a biztonságosabb internetprogram dokumentumban. Már beszéltünk olyan feltelekről, amelyek értelmében információkat lehet gyűjteni, de ehhez az kell, hogy pontosan le lehessen írni azt, körül lehessen írni azt, hogy mit lehet illegálisnak vagy káros tartalomnak tekinteni, kinek kell ezt begyűjtenie, ki gyűjtheti ezt be, és milyen specifikus garanciák léteznek itt. Figyelembe kell venni a következményeket is. Az olyan információk esetében, amelyek gyerekekhez, személyes adatokhoz, vagy bármilyen egyénhez kötődnek, ezek mind veszélybe kerülhetnek, például ö, olyan információk is, amelyek internetfelhasználókra vagy szolgáltatókra vonatkoznak. Figyelembe kell venni minden egyes személy jogát, akkor, amikor létrehozzuk az adatvédelmi keretet. Hogyha létrejönnek ezek a hotline-ok, -ok, akkor ezeket főként bűnüldözésre, illetve igazságszolgáltási célokkal fogják felhasználni, tehát ezért van szükség megfelelő biztosítékokra, amelyek garantálják azt, hogy ez az információ, ez a digitális információ bizonyíték megfelelően lesz összegyűjtve, és megfelelően tárolják ezt, és így a bíróság előtt is megállják majd a helyüket. Azt szeretnénk, hogyha lennének olyan garanciák, amelyek a rendszer felvizsgálatát szolgálják, végezetül. Arra van szükség, hogy kialakuljon a jogi biztonság, amely tekintettel van mindenféle, félre, ideértve az internet szolgáltatókat, illetve az internetet használó egyéneket is, és egyetemi jogi és igazságszolgáltatási keret jöjjön létre. Ezen kívül a tagállamoknak is kötelezniük kell magukat arra, hogy harmonizáltan egyértelműen lépnek fel akkor, amikor az illegális tartalmakat próbálják leközdeni, Köszönöm a figyelmüket! E, Köszönöm szépen! Két kollega kért szót. Nyilván kérem, hogy tartsák be a hozzászólás idét, mert egy picit már késésben vagyunk. Először Intvelt kolléganők abszolút. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon rövid leszek. Először is rendkívüli módon üdvözlöm a fellépést a gyermekek kizsákmányolása és mindenféle szörnyű bűncselekménnyel szemben, amiről ma van szó. De ha ezt megtesszük, mindenképpen hatékonyan kell eljárnunk. Szerintem ez a fontos. És el kell mondanom, hogy a vita során, vagy legalábbis a délutáni előadások során a brit kifejezést szeretném használni. 300 fontos geri, gorilla van itt a teremben, ahogy ezt az angolok mondják. Mindenki csak itt az ijesztő, láthatatlan valakire gondol az interneten, mert ez így nagyon könnyű. De ugyanakkor azt nem mindig ismerjük fel, hogy a gyermekek bántalmazásának 80%-ában a közvetlen környezetben keresendő az, aki bántalmazza a gyermekeket, a sportklubban, az, például az egyház képviseletében például. Az internetre könnyebb koncentrálni, de hogyha minden esetet megvizsgálunk, amiről szó van Európában és Európán kívül, azokról az elkövetőkről, akiket nem büntetnek meg, és akik bizonyos cselekményeket próbálnak eltusolni, figyelembe kell vennünk azt, hogy vannak olyan problémák is, amelyek nagyon sok tagállamban léteznek, hogy nagy mértékben, nem kizárólag, például a papokhoz kapcsolódnak ezek a gyermekbántalmazásos esetek. Úgyhogy amikor megelőzésről beszélünk, nem csak technológiát kell emlegetnünk, vagy pedig igazságszolgáltatást, hanem igenis foglalkoznunk kell, azt hiszem ön említette a hagyományok kérdését. Hozzátenném még azt, hogy egyáltalán hogyan állunk a szexualitáshoz, a szexuális oktatáshoz, mert nagyon sok esetben teljesen kicsavart ö, ö, hozzáállás ö, tapasztalhatunk ehhez a kérdéshez. Tudom, hogy ez olyan téma, amiről nem sokat beszélünk itt ebben a házban, de igenis nézzünk szembe a tényekkel, a szexualitással szemben gyakorlatilag teljesen kifordult nézeteket képviselünk, és ez a probléma alapja. Ezzel foglalkoznunk kell. Végezetül. Ami a weboldalak blokkolását illeti, nagyon örülök Butarelli úr megjegyzéseinek, és kiegészítésképpen elmondanám, hogy nem csak hatástalan ez a weboldal blokkolás, mert akkor csak megvonnám a vállamat, és azt mondanám, hogy kit érdekel. Ellentétes eredményeket érünk el, ugyanis ezzel gyakorlatilag ö, egy repertoárját állítjuk össze ezeknek a weboldalaknak, ö, hogy ö, tudják könnyebben az emberek követni, hogy hova is kell klikkelniük. Ezt viszont el kell kerülnünk, mert pontosan az ellenkezőjét szeretnénk elérni. Úgy kell lejárnunk, hogy ne ö, súlyosbítsunk a helyzeten, hanem próbáljuk meg megoldani. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Szippel képviselője a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb és ugyanakkor az egyik legnehezebb dokumentum van most előttünk. Mindannyian érdekeltek vagyunk abban, hogy a lehető legjobban megvédjük gyermekeinket. Ugyanakkor az is kötelezettségünk, hogy ügyeljünk arra, hogy minden intézkedés, amelyeket mi itt most megnevezünk az irányelv javaslatban, azt a cél szolgálják, hogy a gyerekekkel való visszaélést a lehető legjobban lehessen csökkenteni. Először is csatlakoznék ahhoz, amit Intfeld asszony is mondott, azzal kapcsolatban, hogy a valós világban milyen a valós bántalmazás, tehát mi történik a családban, a közvetlen környezetben. Ami a megelőzést illeti, túlságosan keves, kevés választ ad ez az irányelv tervezet. Annál a kérdésnél, hogy növeljék a bűn tettekre kiszabott szankciókat. Mit érünk el ezzel? Hogyha a büntetést növelem, akkor a beteges pedofilokat ez nem fogja visszatartani, semmit nem érek el ezzel. Inkább a prevenció szintjén kell aktívvá válni. Hogyha a másik extrém esetet vesszük, amely ugyancsak a gyermekbántalmazás kategóriájába tartozik, illetve a szervezetbűnözés és az emberkereskedelem kategóriájába tartozik, akkor felmerül a kérdés, hogy milyen tettest ö, akarok elkapni. Azt, aki ö, a, aki, aki végignézi a bántalmazást, aki az interneten nézi ezt meg, vagy azt, aki pénzt keres ezzel. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire sikerül ezt a területet majd még figyelembe vennünk. Lenne egy kérdésem az Európai Bizottsághoz az úgynevezett grooming, a gyerekek megkörnyékezése kapcsán. Nagyon különbözőek az értelmezések a gyermekek megkörnyékezését illetően egyrészt van az a elképzelés, hogy a kapcsolatfelvétel a gyerekekkel például webkamera által, és arra ösztönzik a gyerekeket, hogy különböző cselekedetet hajtsanak végre, amelyet aztán már az interneten terjesztenek. Ez lehet egy értelmezés. A másik értelmezés az csupán a, a kapcsolatfelvételt jelenti a gyerekek megkörnyezése, de ezt eh, nem lehet büntetni. Tehát eh, legjobb esetben akkor lehet büntetni az ilyenfajta kapcsolatfelvételt, hogyha egyértelmű ösztönzés történik a szexuális cselekedetre. Tehát meg kell nézni, hogy mit eh, kívánunk itt elérni, mit kívánunk büntetni itt. Nagyon sok kérdésem lenne még, de a legutolsóként azt tenném fel, hogy hogyan lehet a gyermeket definiálni, mi lesz az életkor, amit megszabunk. Az irányelv kapcsán a konkrét büntetéseknél gyakran azt az utalást kapjuk, hogy az a életkor a gyermekeknél, amikor már saját maguk dönthetnek, Ebben az esetben azonban 18 év alattiakat jelenteni a gyermek. Szerintem ez egy kicsit ellentmondásos, és csak mellékesen utalnék arra, hogy a nyomozó hatóságok hogyan járnak el. A tagállamok különbözően definiálják a gyermek fogalmát, és tehát mellékesen egyezném meg, hogy a nyomozó hatóságok az interneten hogyan tudják felismerni azt, hogy egy gyerek most 18 vagy csak 15 éves. Ez egy fontos kérdés lenne azt illetően, hogy egy oldalt valóban eh, törölni akarunk, vagy sem. Ennyi. Grazie. Köszönöm szépen. Öt kolléga szeretne hozzászólni. Ha lehetséges, mindenki hozzászólását kettő percre korlátoznám, így aztán meghallgathatjuk meghívott vendégeinket is, hiszen ezért szerveztük ezt a meghallgatást. Kezdjük bronz képviselővel. Thank you, Madam Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valaki megemlítette, hogy milyen nehéz lezárni, megszüntetni egy honlapot. Jól értettem? Vannak olyanok, akik nem működnek együtt a holnapok lezárásával? Vannak ilyen tagállamok? Utaltak a szexuális turizmusra, vagy az utazó szexuális bűnözőkre. Jól értettem? Vannak olyan tagországok, amelyek tolerálják, vagy egyszerűen elnézik ezt a bűncselekményt, vagy nem megfelelő források miatt nem tudják ezt megakadályozni. Aztán utalás történt a, a elítélésre is, minden bűncselekményt büntetni kell, és ennek megvan a maga arányossága, de van egy úgynevezett korrektív büntetés kiszab- kiszabása. Hogyha jól értem, akkor az együttműködés hiánya nem jelenti azt, hogy korán szabadlábra helyezik az elkövetőt. A legsűrös, legsúlyosabb elkövetők akik nem működnek együtt a korrektív programokkal, azokat sosem lenne szabad kiengedni. A prostitúcióra is kitért az egyik felszólaló. Ez részben nem érti a közvélemény, azért, mert a média, a rendőrség nem lép ezen a területen. Érzékeny érzékeny területnek nevezik, illetve gátlásokkal teli területnek. Jogsörben működik a prostitúció, nem foglalkozik vele a rendőrség, sem a sajtó. Megemlítették az elkövetők ö, családját, mint ártatlan áldozatokat. Vannak azonban olyan partnerek, akik a bűncselekményben nem vesznek részt, azonban elvetik, elvetik az elkövetőt, és nem segítenek abban, hogy, hogy az elkövető maga szembenézzen a bűncselekménye. Nem tudom, hogy hogyan lehet ezzel a kérdéssel foglalkozni, de mindenképpen kellene. Akik a gyermekpornográfiai oldalakat látogatják, azokat azonosítani kell. Ezt támogatom, de bizonyos országokban bizonyos hatóságok olyan embereket is azonosíthatnak, akik nem a fő áramvonalnak megfelelő politikai oldalakat látogatnak. Tehát azt hiszem, hogy a gyermekpornográfiai oldalak monitorozása jó kifogás lehet más célokra. Köszönöm szépen. Albrecht képviselő következik, parancsoljon. Ähm, Köszönöm szépen, először is köszönöm szépen az előadásokat. Válta asszony előadása nagyon tetszett, mert a tényekre, a számokra koncentrált, és úgy gondolom, hogy pontosan erre kell törekednünk, a tényeket, a valóságot kell megragadnunk. az is feltűnt, hogy a bizottság mindig arra utalt, hogy több egyre több gyermekpornográfiát tartalmaz oldal van az interneten az elmúlt két évben. Nőtt ez a szám, és volt egy tanulmány, amit az Európai Bizottság támogatott, és megállapították azt a tanulmányban, hogy az elmúlt hat hónapban, ha jól elmúlt hat hónapban 78%-kal csökkent az ilyenfajta oldalak száma. Én kíváncsi lennék erre, szeretnék több információt kapni erről. Melyek azok az oldalak, amikor az internet blokkolásra arról van szó, melyek azok az oldalok, amelyeket nem lehet törölni. Hogyha jól értettem, akkor a legtöbb ilyen oldal az USA-ban található. Egy ilyen országtól, mint az USA, én azt várnám, hogy együttműködik az igazság szolgáltatás kapcsán, még pedig gyorsan. Vagy gondoljunk csak a bankadatok adathalászására, és itt a legrövidebb időn, időn belül lehet törölni az ilyen oldalakat, tehát funkcionál ez, tehát működik ez, tehát azt, azt szeretném kérdezni, hogy miért van az, hogy a világ minden országa aláírta az egyezményt a gyermekbántalmazás e, ellen, miért nem lehet akkor az interneten is fellépni megfelelően ez ellen? az is fontos, hogy más lehetőségeket is figyelembe vegyünk arra, hogy a gyerekbántalmazást leküzdjük. Nagyon fontos segíteni az áldozatoknak, illetve a kártérítést is figyelembe kell venni. Köszönöm szépen. Verejen képviselő következik, parancsoljon. Ähm, a Kulturális Szakbizottságban tisztelt elnök asszony, jelenleg egy állásfoglalást készítünk elő ezen témakomplexummal kapcsolatban. kollégám a jelentésében, beszámolójában már néhány pontot ki is emelt. Van egy fontos pont, amelyet még senki nem vetett fel, ez a peer-to-peer -peer, szobák jelenlét az interneten tehát nem az, hogy egy nyitott oldalról van szó, hanem egy zárt kör számára elérhető oldalról van szó. Itt igazából nem hatnak a korlátozások, másfajta intézkedésre van szükség. Nagyon fontos még a javított koordináció is, és Albrecht kollega is említette ezt, a adathalász oldalaknál két oldalon belül intézkedni lehet, eltüntetik az internetről az ilyen oldalat, azonban a gyermek pornográfia esetében napokba, hetekbe telik, amíg végre valami történik. Úgy gondolom, hogy itt is koncentráltabb intézkedésekre, nagyobb koordinációra van szükség, és itt tudjuk gyökerestül kiirtani ezt a problémát. Nagyon fontosnak és érdekesnek tartottam a az előadásokat, főként azt, hogy európai szinten kell felvilágosítani és megelőzni e, Európában. Nem csak a gyerekeket kell figyelmeztetni a veszélyekre, hanem a szülőket is, akik néha nem is értenek annyira az internethez. Nagyon sok e, veszély a gyerekekre, a gyerekek az internettel nőnek fel, e, természetesnek veszik az internetet, mindenfajta dologhoz hozzáférnek, és a gyerekek néha nem is tudják, mivel foglalkoznak a gyerekek. Ezért széleskörű információs stratégiára van szükség, és pontosan a megelőzés kapcsán erre és nagyobb hangsúlyt kellene fektetni. Grazie. Köszönöm szépen. Ernst képviselője a szó. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Rövid leszek. Remélem, hogy eh, a vita során figyelni fogunk arra, hogy a gyermekbántalmazás, gyermekkizsákmányolás, gyermekpornográfia kérdése nagy szem elől eh, veszten az internet vita kapcsán. Évek során foglalkoztam a gyerekbántalmazás kérdésével, a gyerekpornográfiával Németország, Csehország határvidékén, és tudom, hogy milyen nagy vita övezi ezt a javaslatot, és tudom, hogy nagyon fontos bevezetni ezt. Nagyon fontos az áldozatok segítése, az, hogy segítsünk a gyerekeknek, a megelőzés nagyon fontos. Másodszorban szeretném az adatvédelmi biztostól hallani azt, hogy milyen tapasztalatok vannak az internet oldalak blokkolásával, zárulásával. Halmacsóban pedig óva intek mindenkit a büntetések erősítésétől, hiszen nagyon gyakran erősödik az erőszak a gyerekek ellen, hogy mert azt mondják, hogy úgyis magas a büntetés, akkor úgyis mindegy, és akár ez a gyilkossághoz is vezethet. Nem azt mondom, hogy ne lesz szükség büntetésre, de erről is ügyelni kell. Csatlakozok ahhoz, amit a kolléganő is elmondott az életkor kapcsán, a gyermekfogalmának meghatározása kapcsán. Grazie, la parola... Köszönöm szépen, Wikström képviselője szó. Tack så mycket, fru talman, eller fru ordförande. Ja... Köszönöm. Elnök asszony, csak hangsúlyozni szeretném, amit Sophie Intvelt mondott. A gyermekek számára a legveszélyesebb hely, ahol a legkiszolgáltatottabbak a szexuális visszaéléseknek, nem valahol messze távol az otthonuktól, hanem pontosan az otthonukban keresendő. És gyakorta azok, akik elkövetik ezeket a bűncselekményeket, azok, akik ö, olyanok, akikben bíznak. Egy tanár, egy családtag, vagy mondjuk egy pap. Olyas valaki, akiben bízik a gyermek, vagy akikben, akiben bízhatna. Ma azonban ott van az internet, ahol egy csomó filmet, képet lehet látni a gyermekekkel való visszaélésről, és ezektől nagyon nehéz megszabadulni, mert éveken keresztül visszatérő probléma lehet. Nagyon nehéz ezzel a kérdéssel fölvenni a harcot, és mindig az a lényeg, hogy megfelelő egyensúlyt találjunk. A, szabadság, a szólásszabadság mindenütt alapjog. Mindenütt szabadunk el, hogy tudja elmondani a véleményét mindenki mindenféle formában. Ennek szabadnak kell lennie, és ingyenesnek. És ennek az interneten is hozzáférhetőnek kell lenni. De aztán meg kell vizsgálnunk azt, hogy hol vannak ennek a határai. Illetve milyen hatása lehet ennek másokra. A gyermekpornográfia a gyermekek kizsákmányolásáról szól. Mert saját testi épségüktől fosztjuk meg őket. Úgyhogy itt meg kell húznunk a határt a szólás és kifejezési szabadság vonatkozásában. Talán ez itt nem is arról szól. Talán nem is ez a kérdés igazából. Beszéltünk az internet oldalak blokkolásáról. Talán ez lehetne a megoldás. Komolyan kell foglalkoznunk a gyermekek jogaival és azokkal való, az azokkal való visszaéléssel. Nyilván el kell jutnunk a probléma gyökeréig. Hogyha más nem találunk, akkor talán ez is egy módja lehet a megoldásnak. De ugyanakkor minden demokratikus államban, minden tagállamban cenzúramentesnek kell lenni az internetnek. De ugyanakkor az internet nem lehet valamilyen párhuzamos világ, ahol mindent szabad. A törvényeknek ott is érvényesülniük kell. Erről azt hiszem eléggé részletesen beszélt Butanelli úr is. Nyilván megint csak megfelelő egyensúlyt kell teremteni. Valószínűleg lehet védeni a gyermekek jogait és testi épségét, és ugyanakkor a szólás és kifejezési szabadságot, illetve a nyitott internetet. Ennél kevesebben nem elégedhetünk meg. Úgyhogy most már a bizottságnak kell elgondolkodni ezen, részletesebben foglalkozni a kérdése, de ne feledkezzenek el arról, hogy mindenek előtt a legfontosabb a húsvér gyermek, aki elszenvedi ezeket a bűncselekményeket, azokat, és azokat kell megbüntetni, akik elkövetik, nem pedig az internetet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig utolsóként Blinkevics úte képviselője szó. E, Tisztelt elnök asszony! A pornográfiai adatbázisok általában az Egyesült Államokban, Ausztráliában, illetve bizonyos európai országokban találhatóak. Ahogy a Nasrön asszony elmondta, már tárgyalások folynak Oroszországgal, illetve az Egyesült Államokkal az ilyen szolgáltatások blokkolása érdekében. Azonban vannak olyan tagállamok, amelyek nem tesznek semmit. Nem gondolja, hogy hatékonyabb lenne az, hogyha nemzetközi, nemzetközileg kötelező érvényű egyezményt hoznánk létre. Szerintem a két oldalú megállapodások nem működnek. Ezen kívül úgy érzem, hogy sokkal hatékonyabban meg kell határozni a felelősséget az elkövetők esetében, és hosszú távú megelőzési stratégiára van szükség, ahogyan Angelini asszony is elmondta. Létezhet-e ilyen stratégia, hogyha az Európai Unióban nincsen átfogó adatbázis, amely rám világítana arra, hogy ez a szörnyűséges jelenség mennyire elterjedt. Azt hiszem, hogy a tagállamoknak mindenképpen hozzá kellene fogniuk az ilyen adatgyűjtéshez. És végül, hogyha fel akarunk lépni a szexuális kizsákmányolás ellen, illetve a pornográfia ellen, akkor össze kell fognunk. Ezért úgy érzem, hogy nem szabad a felelősséget megosztani, azt mondani, hogy a tagállamok felelősségek a minimum normák, minimum büntetések meghatározásáért. Szerintem nem ez a megfelelő megközelítés. Hogyha valós eredményeket akarunk, akkor mindannyiunknak együtt kell dolgoznunk, és ezért a minimális büntetések mértékét európai uniós szinten kell meghatározni. És végül megvan-e erre a megfelelően képzett személyzet? Még eddig nem tettünk említést erről, de mindannyian tudjuk, hogy a szociális munkások, azok, akik az oktatásban dolgoznak, szükségük van speciális készségekre, hogy valóban segíteni tudjanak a gyermekeknek, akik elmerjék mondani, hogy milyen sérelem érte őket. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. Köszönetet szeretnék mondani főleg az előadóknak eh, ebben a szekcióban, és eh, szeretnék köszönetet mondani a bizottsági titkárságnak eh, előadásáért, a megjegyzésekért, amelyeket fel fogunk használni. Laurel és Herting előadóinkat kérem, hogy jöjjenek és foglaljanak helyet itt a pódiumon.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 Ok, um, riniziamo i lavori eh, dando... Eh... Jó, és ak- akkor folytassuk a munkát, és azonnal meg is adom Laurel úrnak a szót, aki a Eurojust képviseletében jött el hozzánk. Parancsoljon! Madam Chair, uh, members of... Elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! A Eurojust svéd tagja vagyok, ez ugye nem mond sokat, de ügyész vagyok. És operatív nézetből szeretnék beszélni az irányelvről, illetve egy eseti példát is szeretnék hozni a valóságból. A Eurojust az igazságszolgáltatási együttműködési lehetősége Európának, amely koordinálja azokat az intézkedéseket, amelyek nyomozási és vádemelési eljárásokra vonatkoznak. Súlyos határokon átnyúló bűncselekményekkel, főleg szervezett bűncselekményekkel foglalkozunk, és elősegítjük a hatóságok között együttműködést a tagállamokban, de ugyanakkor a harmadik országokkal is szakértői véleményt biztosítunk, főleg az együttműködés keretén belül az országok számára. Engedjenek meg néhány megjegyzést az irányelv tervezetről. Egy-két pozitívumot, illetve mellette szóló érvet és ellene szóló érvet szeretnék fele, me, megemlíteni. Pozitívum, hogy az olyan jellegű események, cselekmények, amelyek a jelenlegi irányelvben nem szerepelnek, most már bűncselekményé minősülnek. Ezen kívül az irányelv azon részeiről fogok beszélni, amelyek leginkább kapcsolódnak a Eurojust alaptevékenységéhez. Az is jó dolog, hogy az új irányelv bűncselekménynek nyilvánít a az IT környezetben elkövetett bizonyos cselekményeket jobban meg lehet állapítani majd, hogy mik a szexuális bűncselekmények, a gyermekek kárára elkövetett bűncselekményre gondolok itt. És azt gondolom, pozitívum az is, hogy a keret határozatra utal, amikor konfliktusokat kell rendezni bizonyos eljárások során, tehát itt a Eurojust szerepe is nagyon fontos. Az ilyen jellegű bűncselekmények esetében a konfliktusok kezelése nagyon fontos téma lehet. Sárma asszonynal értenék egyet, aki azt mondta, hogy az olyan szavak, mint a szexuális turizmus és a gyermekpornográfia talán nem megfelelő ö, terminológiák. Én azt javasolnám, ahogy ő, ő is említette, hogy utazó szexuális elkövetők terminológiát használjunk, ez megfelelőbb terminológia, és olyan képet, olyan képeket, amelyek a gyermekeket ilyen helyzetbe hozzák. Tehát minden olyan kép, amely megfelel az irányelvnek, egy bűncselekmény helyszínére utal nem szabad összekevernünk a jogi leírásokat, mint például, a, vagy de, definíciókat, mint a pornográfia, gyermekpornográfia, ezzel az illegális bűncselekménnyel, vagy annak leírásával. Ez nem másfajta pornográfia. Ez egy bűncselekmény leírása. Ahogyan ez már elhangzott, hatékony ö, nyomozati eszközök ö, állnak majd rendelkezésre, és a nyomozás nem a ö, vádon alapul majd, illetve azon, hogy megvádolnak valakit a, a család ö, részéről, Nagyon jó, hogy egyértelműen meghatározzuk ezt a bűncselekményt, de ahogy már az elején is elmondtam, bizonyos szavakat újra kell gondolnunk. De úgy gondolom, hogy nagyon fontos kérdés az úgynevezett extended jurisdiction. A kiterjesztése ennek a területnek, ugyanis másfajta komoly bűncselekmények is felléphetnek a gyermekek vonatkozásában, hogyha az illetékességet kiterjesztjük. A blokkolás vonatkozásában nem szeretnék túl sokat mondani. Emlékeztetném azonban önöket arra, hogy itt felmerülhet az illetékesség kérdése. Ha egy adott tagállamban található szerver, vagy az Egyesült Államokban található szerver, ugyanis az Egyesült Államokkal jó együttműködésben dolgozunk, Viszont az problémás lehet, hogy olyan országban található, amelyel nincs együttműködési kapcsolatunk. Ugyanis. Ha valamilyen anyagot kivonunk onnan, akkor ezt egy másik ország területén tesszük. Nézzük a statisztikai adatokat. A Eurojust bocsátott rendelkezésünkre bizonyos adatokat. Itt most a komoly bűncselekményekről van szó, és gyakorta sok tagállamot érintenek, Úgyhogy nem csak a szokásos ö, szexuális ö, bántalmazásról van szó, amit egy tagállamban tapasztalunk. Itt olyan esetekről van szó, amelyek több államot is érintenek, legalábbis gyakorta. Az esetek 30%-a szexuális bántalmazás, beleértve a ö, erő, nemi erőszakot, 18% pornográfia, 14% a személyes szabadságot korlátozza, ide tartozik 9 gyilkosság és egy emberölés. Egy esetről szeretnék önöknek beszámolni, ami azt hiszem nagyon jól jellemzi azokat az eseteket, amelyekkel foglalkozunk. Ennek a címe az elveszett fiú esete. Kilenc tagállam együttműködése keretében történik, és négy harmadik ország tartozik még ide. Egy világot behálózó pedofil szervezetről van itt szó. ...2007 decemberében indult ez az eset, amikor Norvégia Olaszországot kereste meg Euro, a Eurojust keretén belül. Mert a ö, hagyományos csatornák nem működtek. Úgyhogy Norvégia a Eurojustot kérte fel, hogy segítsen. Norvégia pedig rendelkezik együttműködési egyezménnyel, így aztán tudtunk segíteni. Ez az eset nagyon komoly szexuális bűncselekményeket takar, és több millió képet filmet ö, takar, ahol ilyen jellegű cselekményeket lehet látni. Ö, a fő hálózat ö, üzleti tevékenységként jelent meg, amely gyártotta és forgalmazta ezeket az anyagokat. Ennek tagjai saját maguk is ö, ö, bántalmazták a gyermekeket. Természetesen az internetet használták fel, egy ingyenes szoftver volt az alapja, de állandóan változtatták a szervert, és nagyon ö, magas szintű biztonsági ö, rendszerekkel rendelkeztek. Láthatták, hogy Belgium, Brazília, Kanada, Franciaország, Németország, Mexikó, Hollandia, Új-Zéland, az Egyesült Királyság területén voltak felhasználók, 35-öt azonosítottunk ezek közül. Nagyon sok áldozatuk volt világszerte. A Eurojust megkönnyítette a két ország együttműködését öt koordinációs ülés során, ahol az ügyészek és a nyomozók az adott országokban információt cserélhettek egymással, és a kölcsönös jogi segélynyújtás keretén belül koordinálhatták fellépéseiket. Norvégiában egy valakit ítéltek el, egy elkövetőt tíz évre. Még folyik ez az eset. Most éppen a felebbviteli bíróságnál tart Norvégiában több ezer pornográf képet koboztak el, és 17 áldozatot azonosítottak. Norvég, román és brazil áldozatokról volt szó. Olaszországban pedig egy elkövetőt tartóztattak le, több mint egy millió képet foglaltak le, hét áldozatot azonosítottak, két közvetítőt ö, Romániában. Romániában nyolc embert azonosítottak, 27 áldozatot, akiket képek segítségével tudtak azonosítani, és három gyanúsított ellen emeltek vádat. Az Egyesült Államokban 15 embert azonosítottak, és 14-et minimum 20 évre ítéltek el. 35 áldozatot találtak, Hét terabitnyi pedofil pornográf anyagot foglaltak le. Ez olyan óriási mennyiség, amiről még azelőtt soha nem hallottam. Az Egyesült Királyságban egy elkövetőt találtak, Franciaországban egy gyanúsítottat, Brazíliában négy gyanúsítottat, Belgiumban pedig egyet. Ezeket a fel, intézkedések, intézkedéseket amelyek annyi országot érintettek, egyszerűen nem lehetett volna koordinálni egy olyan nemzetközi szervezet segítsége nélkül, mint a Eurojust. A Eurojust azért került ebbe az ügybe, mert a hagyományos csatornák nem működtek. Hágában és különböző tagállamokban szerveztek koordinációs üléseket, hogy a nyomozók és az ügyészek találkozhassanak. Példaképpen azt láthatják, hogy például az Egyesült Államokból egy ügyész elvitte magával a bizonyítékokat, és az Egyesült Államokban kezdeményezte a nyomozást. Ennek eredményeképpen 15 gyanúsítottat tartóztattak le, és most folyik az eljárás. Nagyon sikeres volt ez az együttműködés 2007-ben kezdődött, és még nem tartunk a végső eredményeknél, azonban már egyik-másik megtapasztaltuk, egyik, egyiket másikat megtapasztaltuk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, rendkívül érdekes volt ez a beszámoló. Ezért kérem küldje el nekünk. Most pedig Örting úrnak adom meg a szót az Európol képviseletében, parancsoljon. Eh, köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, és köszönöm szépen a LIBE szakbizottságnak a fontos esemény megszervezését. A Europol üdvözli a parlament, a bizottság és a tanács, valamint a tagállamok ilyen jellegű kezdeményezését, hiszen nagyon fontos javaslatról van szó. 2009-ben a kezdeti szakaszban is részt vettünk már ebben a munkálatban. A gyermekkereskedelem, a szexuális kizsákmányolás prioritás számunkra, a Europol számára, és elmondhatom, hogy bár több mint 30 éve dolgozom a rendőrségnek, még mindig megdöbbent az, amikor az ezzel a kérdéssel foglalkozó ö, osztályra megyek, és a részleteket meglátom. 2010 végére a Europol több mint 30 nemzetközi esetben részt vett, ahol nemzetközi bűnszervezetek vettek részt a gyermekek kizsákmányolásában. Ez az erőfeszítés megfelelő eredményt hozott, több mint 2000 veszélyes gyanúsítottat sikerült azonosítani. Vezető elemzők, szakértők, analitikus eszközök segítségével a tagállamokkal karöltve megpróbáljuk föltárni ezeket a bűnszervezeteket. Több mint 14 ezer határon átnyúló vizsgálatot folytatunk évente. Most pedig a javaslatról szólnék egy-két szót, és én is kiemelnék egy-két területet, amely érdekes a Europol számára, a kettes cikkely, a gyermek, gyermekpornográfia, prostitúció terminológiával foglalkozik. Az Európol üdvözli azt, hogy teljesebb körű definíciókat hozunk létre, amelyek megfelelnek a nemzetközi jogi eszközöknek. Hiszen ez egy megfelelőbb átlátást, megértést biztosít, és a bűncselekmények feltárását is segíti. Ami a harmadik és a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik cikkeit illeti, vannak olyan gyermekkizsákmányolások, amelyeket eddig nem fedtek le a jogszabályok, most pedig le fogják fedni, ezt üdvözöljük. Az ötös cikkely például a gyermekpornográfiai képek tulajdonban levésével foglalkozik. Az internetről letöltenek emberek ilyen képeket, de gyakran forgalmazzák, körbeadják, illetve létrehozzák ezeket a képeket. És gyakran csak házkutatás után derül erre fény. Elég gyakran előfordul az is, hogy az elkövetők egyszerűen csak az interneten gyermekpornográfiai oldalakat szörfölnek, de igazából nem töltenek le semmit elemezni kell az ilyen internetforgalmakat, illetve fontos az is, hogy ezt az új modus operandit föltárjuk, hiszen a saját komputereiken kívül is tárolhatnak ilyen képeket az elkövetők. És e-mailen keresztül terjeszthetik ezeket. Ami a hatos cikkeit illeti, a szexuális kizsákmányolás új formái tartalmazza ez a cikk. Ide tartozik az online grooming, tehát a gyerekek csalogatása, édesgetése. Ez pedig egy sajnálatos valóság. Nem csak tinédzserek, hanem fiatalabb gyermekek is áldozatul esnek ennek a tevékenységnek, számítógépen keresztül, mobiltelefonokon keresztül, illetve internetes játékokon keresztül kommunikálnak az elkövetők, és a szociális weboldalak is veszélyesek lehetnek. Ezért mm, oda kell figyelni az ezen weboldalak működtetésére. Nagyobb fokú védelmet kell biztosítani és meg kell győződni arról is, hogy a fiatal gyermekek nem használnak olyan tartalmakat, amelyeket nagyobb gyerekeknek vagy felnőtteknek szántak. Gyakran a gyermekek nem jelentik be a bűncselekményt, erre vonatkozóan is olvashatunk kitételeket a javaslatban. Aztán előfordul az is, hogy jó pár év elteltével ö, sikerül a, az áldozatot azonosítani, amikor már felnőtt. Van olyan is, amikor a, az áldozat egyszerűen a hosszú idő eltelte miatt nem kíván vádat emelni. És Ilyenkor előfordul, hogy a gyermek kizsákmányolást elkövetőt azonosítják, de nem emelnek vádat ellene, és további gyermekeket molesztálhat. A 14-es cikkely hozzáadott értéket képvisel, hiszen vizsgálati uh, unitot uh, állít föl, a technológia, illetve a gyermek pornográfia kapcsolatát vizsgálja. Operatív szempontból ez egy nagyon hasznos eszköz, és nagyon komoly eredményeket ér el segít az elkövetők azonosításában, és néha a gyermek megmentésében is. Ami a 16. cikkeit illeti, ez az igazságszolgáltatásra vonatkozik. Tény az, hogy gyakran utaznak az elkövetők, vagy más országba költöznek, ahol könnyen hozzáférhetnek a helyi gyerekekhez utaznak az elkövetők azért, mert sokszor tudják, hogy bizonyos országokban nem elég erős kezűek a szabályok. Az Europol gyakran találkozott olyan esetekkel, ahol az elkövető más országban jelent meg, és további bűncselekményeket kötött, követett el. A 16. 16. cikkely pontosan ezt a hiátust próbálja pótolni. A Europol kezdeményezést indít a rendfenntartó szervekkel az Európai Unióban az elkövetők megtalálása érdekében. A... Nagyon fontos az is, hogy blokkoljuk a honlapokhoz való hozzáférést, esetleg az Európai Unión kívül is. Az Európol támogatja azt a gondolatot, hogy több oldalú megközelítésre van szükség, Azért, mert nagyon sokféle tulajdonsága van ennek a bűncselekménynek, így esetleg a utazási irodák is segítséget nyújthatnak a vizsgálatok során, illetve információs tudatosító kampányokra van szükség. A 21-es cikkely értelmében a szűrési technológiát már támogatta korábban is az Európol, az internet szolgáltatók nemzetközi szinten segítik a gyermekpornográfiai honlapok feltárását. A blokkolás nem mindig a megfelelő eszköz, de mégis egyike az elérhető eszközöknek. Mindemellett el kell mondanom, hogy a Europol egy jó és átfogó alapot adhat a jogszabály létrehozásához, és pozitív, következetes lépésnek tartjuk ezt a dokumentumot. Köszönöm. Grazie. Eh. Köszönöm szépen. Mielőtt megnyitnám a vitát, Regina Jenstotirnak adom meg a szót, az Európa Tanács képviseletében parancsoljon. Thank you. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt parlamenti képviselő, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Ötből egy gyermek valamilyen szexuális erőszak áldozata lesz 18 éves koráig. A gyerekek ezen 80%-a az úgynevezett bizalmi körben szenvedi el az erőszakot. Ez azt jelenti, hogy ez az a család, a ö, gyermek otthon, saját otthon, és ezt meg kell szüntetni, és ez a mi felelősségünk, hogy ez valóban megszűnjön. Ezért szeretném elmondani a köszönetemet az Európai Parlamentnek azért, hogy sikerült itt összegyűjteni a szakértőket ezen fontos meghallgatásra. Itt az ideje annak, hogy cselekedjünk, és remélem, hogy ez a meghallgatás segít nekünk abban, hogy tovább léphessünk. Tíz percemben szeretném felvázolni a, a különbözőségeket a EU irány elvtervezet, illetve a, gyerek, a gyermek kizsákmányolás ellen egyezmény között. Itt van mellettem az Európa Tanácsból egy kollega, aki bármilyen más technikai jellegű kérdésre válaszolni tud. Az egyezményt 39 tagállam írta alá, Görögország, Albánia, Hollandia, San Maria, Szerbia és Spanyolország már ratifikálták, és további ratifikációk is várhatóak. Az egyezmény nyitott a, az Európa Tanács nem tagállamai számára is, Európán kívül is az Egyesült Államok, Kína, Mexikó, illetve Kanada számára is nyitva áll. Az egyezményt az Európai Unió is ratifikálhatja, és ezt üdvözölnénk. Az egyezmény célja az, hogy lépést tartson a bűntettekkel. Szeretnénk megkönnyíteni az értelmezést, illetve a jó gyakorlatok alkalmazását. Természetesen ez nem egy olyan jogi eszköz, amely csak a büntetésekre koncentrál, hanem a megelőzésre is koncentrál, illetve segítséget nyújt az áldozatoknak. Ezért valóban lehetőség van az Európai Unió számára, hogy példát mutasson. Az oktatás nagyon fontos az egyezményben. Az ötös cikk eh, próbálja kiemelni eh, azt, hogy oktatni kell azokat, akik a gyerekekkel kapcsolatban állnak. Vannak megelőző eszközök is az államok számára, vannak olyan mechanizmusok, amelyel együttműködhetnek a tagállamok, és amelyek könnyebben felderíthetik az elkövetőket. Meg kell védeni az áldozatok jogait, nemzeti és nemzetközi együttműködésre van szükség az ilyenfajta kizsákmányolás ellen, és elő kell segíteni a végrehajtást azáltal, hogy különböző monitorozási mechanizmusokat vezetnek be, amelyek konzisztensek és amelyek az együttműködést segítik elő az Európa Tanács 47 eh, tagállama között. Az egyezmény nem eh, szűken definiálja a koncepciókat, definiálja a szexuális tevékenységeket, a szexuálisan explicit eljárást, illetve a pornográf eh, eh, tevékenységeket. A szexuális hozzájárulás korát nem határozzák meg, és az is egyértelmű, hogy a tagállamoknak a jogalkotás ezen a területen nagyon különböző. Tehát ezt a tagállamokra hagyja, hogy megállapítsák ezt az életkort. 47 tagállamnak úgy kell megfelelni az egyezménynek, hogy az megfeleljen az egyéni körülményeknek. Ez sokkal hatékonyabb eljárás, így sokkal, sokkal jobb. Úgy kell harmonizálni az Európai Unióban ez egy esély lehet. Hasonló módon a szankciókat nem is igazán mondjuk meg előre, ezeknek hatékonynak, arányosnak, illetve elrettentőnek kell lennie. Az Európa Tanács tudja, hogy számos tagállam szeretné fenntartani a kontrollt ezen terület felett, és tudja azt is, hogy vannak különbözőségek az egyes tagállamok között. Reméljük, hogy az Európai Unió irány tervezete nem fogja csökkenteni ennek hatáját, és hogy valóban a szankciók elrettentőek, arányosak és hatékonyak lesznek. Minket a megelőzés, a védelem és a um, igazságszolgáltatás érdekel the specificity of definitions and the proposal to require EU member states to employ az Európai Unió tagállamai internet eh, blokkolás is alkalmazhatnak, a gyermekpornográfiát, eh, illetve az ehhez hasonló tartalmakat kínáló adatok ellen. Mindannyian egyetértünk abban, hogy eh, mind az irányelvtervezet, mind pedig a e, tanács egyezmény, Európa Tanács egyezményének célja az, hogy a gyereket meg lehessen védeni. Mind a e, két e, dokumentum, tehát a tervezet, illetve az egyezmény ugyanerre a célra épít. Nagyon fontos az áldozatok megvédése és a nemzeti nemzetközi együttműködés. működés és nagyon fontos létrehozni a monitorozó mechanizmusokat, amelyek az egyezmény végrehajtását is szolgálják. Meg kell határozni a lögi definíciót az egyes bünteteknek, és erősíteni kell a különböző intézkedéseket, és meg kell védeni az áldozatokat. A gyermekpornográfia esetében mind az egyezmény, mind pedig a tervezet 18 éves kor alatt, határozza meg a gyermek fogalmát. Az irányelv tovább halad, mint az egyezmény a gyermekpornográfia meghatározásában. Itt a szexuális tartalom a legfontosabb Az egyezmény a tagállamoknak szabad teret ad abban, hogy hogy hogyan határozzák meg a gyermek pornográfiát, azonban a tervezetben ez nem lehetséges. A 22-es cikk a tagállamok közvetlen eljárását kéri az internetblokkolás esetében. Ez egy eléggé széleskörű meghatározás a tervezetben, és sokkal tovább mutat, mint az egyezmény. Az internet blokkolást nem vitattuk meg az Európa Tanács egyezményének meghozásakor a gyermek kizsákmányolás ellen. Ugyanakkor mi szeretnénk, hogy tudnánk, hogy ennek milyen demokratikus hatásai lehetnek, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy az ilyenfajta intézkedések végrehajtása alapvető jogokra is kihat, garantálni kell az emberi jogokat különösképpen a család, illetve magánhoz való jogot, illetve a, szabad szólás, a szólásszabadsághoz való jogot, de figyelembe kell venni azt is, hogy a gyerekek jogai is érvényesüljenek. A hozzáférés blokkolása is foglalkozik a hozzáférés akadályozásával foglalkozik az Európa Tanács egyezménye. És itt felhívjuk a figyelmet a nemzetközi együttműködésre. a feleknek a jogszabályaikba megfelelő kritériumokat kell bevezetniük a területiséggel kapcsolatban, És fontos megemlíteni itt, hogy milyen a nemzetisége az elkövetkezőnek, elkövetőnek. A területi ö, szabályok kapcsán az egyetemben széles körülök a ö, szabályok. Ezek a szabályok azonban ö, a kivételt képezhetnek, hogy még könnyebbé tegyék a szexurizmus bizonyos akadályokat elmozdítanak, például eljárási jellegűeket. Az ilyenfajta akadályok elmozdítása azonban gondot jelenthet. Child victims. I think it is important that the draft directive uh, speak about child-friendly structures to uh, help child victims. <laughs> Nagyon fontos, hogy gyermekbarát struktúrákat hozzunk létre. Fontos, hogy az irányelv tervezet figyelembe vegye azt, hogy a gyermekek kizsákmányolását is szem előtt kell tartani. És ezzel el is jutottam Angelini asszony korábbi meghívásához. A tanács szívesen ad írásban is hozzájárulást ehhez a szöveghez, a jelentés, illetve irányelvtervezethez. Tehát írásban is szívesen elmondjuk a véleményünket, és remélhetőleg a következő hetekben ezt meg is tudjuk tenni. Ezzel el is jutunk az Európa Tanács következő kampányához. Reméljük, hogy ez mindenkit arra ösztönöz majd, hogy az irányelvet végigvigyük végig az előttünk álló göröngyös úton, és bizonyos bátorsággal tegyük ezt. November 29-én az Európa Tanács kampányt indít majd Rómában, Olaszországban ebben a témában. Ez lehetőséget nyújt majd arra, hogy tudatosítsuk ezt a nagyon fontos bűncselekményt, és megfelelő jogi mechanizmusokat léptessünk életbe. Minden ötödik gyermek szexuális erőszaknak esik áldozatul gyermekkorukban, és 8%-uk bizalmi környezetben. 80%-uk ezek közül bizalmi környezetben Számítok önökre, mint befolyásos személyekre, hogy minél előbb ratifikálni fogjuk ezt az egyezményt. Nemzeti szinten szeretnénk terjeszteni a tudatosító kampányt, és a gyermekek jogaira kívánunk összpontosítani. Nemzeti kampánycsapatokat állítunk össze, kormánytisztviselők, parlamenti képviselők, gyermekképviseleti ombudsmanok és civil szervezetek részvételével. A az állam is segít ennek megszervezésében, illetve a jogalkotási lépések előkészítésében, valamint ezek megvalósításában. A gyermekek nagyon fontos részét képezik ennek a kampánynak. A kampányban való részvételük létfontosságú, és az Európa Tanács egyezményével, illetve a CRC 12-es cikkeivel összhangban történik ez. Tudatosítani kell a közvéleményben közvéleményben azt, főleg a szülőkben, hogy létezik ilyen bűncselekmény, meg kell törni a tabukat, illetve a csendet. Szinten napi szinten kapunk híreket ö, arról, hogy áldozatul esnek, szexuális kizsákmányolásnak gyerme, a gyermekek. Ettől az ember azt gondolná, hogy mindenki tudja, hogy ez a tény ez tény, lehet, hogy így van, de az biztos, hogy föl kell világosítani a gyermekeket, segíteni kell nekik abban, hogy megtörjék a csendet, és elmondják a tapasztalataikat. A szülőknek aktív feladatuk van, nagyon is értékelem a korábbi hozzászólást, azt, hogy a szexuális oktatásról is beszélnünk kell. A legtöbb szülő számára fontos, hogy ne beszélnek a szexualitásról korai gyermek, a gyermek korai élet, életében, azonban fontos, hogy ez megváltozzon, és a szülők beszéljenek a szexualitásról a gyermekekkel. Az Európa Tanácsban ezért egy új eszközt hozunk létre gyermekek és a szülők számára, amely segít majd a csend megtörésében. Ez az általános tudatosító kampány vitát nyilvános vitát indít majd bizonyos országokban, bátorságra lesz szükségünk, és számítok önökre, mint parlamenti képviselőkre, hogy vezető szerepet töltsenek be a döntéshozatalban, az oktatásban, e, illetve minden területen előre mozdítsák ezt a kampányt. Nem szeretnénk, hogyha ez titok maradna. E, Köszönöm szépen. Most pedig nagyon rövid vitát folytathatunk csak le, mert egy kicsit késésben vagyunk. Először Szípel képviselő, aztán Boszkórt. Először Szíper képviselő asszony következik. Köszönöm szépen. Be kell vallanom, hogy minél hosszabb ideig hallgatom meg a szakértők, annál inkább megkérdezem magamtól, mi is a célja ennek az irányelvnek. Lorel urat az Európoltól meghallgattam, és azt kérdeztem magamtól, hogy most akkor mi a többlet értéke ennek az irányelvnek az ön nagyon sikeres munkája kapcsán, és az irányelv kapcsán nem kellett volna egy olyan irányelvet létrehoznunk, amely az internetes hézagot tömi be. Lorel úrtól meg kell kérdeznem azt, hogy a statisztikában, hogy eh, a statisztikában nem lett nekem világos, hogy mi is van emögött, mi van ezen büntettek között. Hogyha láthatjuk azt, hogy milyen számok vannak a gyermekpornográf képeket, illetően az interneten, mi a referencia nagyság, és mi van a valóságos bántalmazások mögött, vagy inkább a képeket másolják, hol van az összefüggés. Tudnom kell ezt akkor, hogyha döntést hozok. Ez nem lett világos számomra. Az Eurojust és az Europol kapcsán szeretném tudni azt, hogy mi a helyzet a jogi személyek büntetőjogi vonásával, Szerintem ez egy sokkal nehezebb terület. A megelőzés területe, illetve a szexuális felvilágosítás, ezek nagyon helyes pontok, ugyanígy a média kompetencia kérdése, de szerintem ez nem eléggé messze menő. A legkevésbé veszélyeztetek azok, akik egy biztosított szociális környezetből származnak, akik eh, magabiztosak, és ezért eh, nem félnek attól, hogy bármilyen érintésre nemet mondjanak. Itt kezdődik a dolog. Mindenki, aki az arcát meg ütögeti a gyereknek, tehát itt kezdődik a dolog. Tehát az, hogy a gyerekek nemet tudnak mondani bármire. Természetesen fontos a szexuális felvilágosítás is, de örülnék annak, hogyha elmondanák azt, hogy milyen tulajdonképpen egy többlet értékkel rendelkezik ez az irány, el, a gyerekbántalmazás csökkentésében. Ez nem lett világos számomra ez idáig ma. Köszönöm szépen, Zipel asszony. Boszkurt asszony következik. Köszönöm szépen. Kettő kérdésem lenne és ez az Euro Just, illetve az Europol képviselőihez intézném. Láttam az Eurojust számait azzal kapcsolatban, hogy hány felderítést végeztek a gyermek pornográf fotókkal kapcsolatban. Azonban az a ügyben, amit említett, 17 gyereket sikerült azonosítaniuk, ennyi áldozatot hogyan szabályozzák ezt, hogyan történik mindez, hiszen az irányelv célja az, hogy a gyerekeknek segítsünk. Azért, hogy ne, ne váljanak áldozatokká ismételten. Még egy kérdésem lenne. Öting úr azt mondta, hogy az elévülés miatt gyakran nem sikerül elfogni az elkövetőket. Szerintem az elévülést el kellene törölni ebben az esetben. Utolsó kérdésem pedig az Eurojusthoz szól. A multinacionális intézmények, amelyek határokon átnyúlóan működnek, például a katolikus egyház különböző európai tagállamban, Belgiumban, Németországban, Írországban különböző ügyek kerültek napfényre, nagyon sok gyermeket erőszakoltak meg, bántalmaztak. Mi történik például egy olyan esetben, ami Írországban történt? Az történt, hogy például a, a, a bűnös papot Németországba helyezték át. Szeretném, hogyha erre is figyelnénk, hiszen pont a határokon átnyúló gyermekbántalmazás esetében itt is vizsgálatra lenne szükség, és az euró just lehetne a megfelelő fél itt. Lehetséges lenne ez, hogyha pedig nem, akkor miért nem? Köszönöm szépen. Thank you, Mrs. Boscourt. Perhaps we start with Mr. Laurel. Thank you. Köszönöm szépen, Laurel úrral kezdjük. többlet érték kérdéssel kezdeném, ami a eurojust just illeti. Az irányelv vonatkozásában a Eurojust egyáltalán nem érintett, mi csak koordináljuk az intézkedéseket az országok között, mi nem kezdeményezünk. Ez azt jelenti, hogy megkeresnek minket, mondjuk egy ügyész az egyik tagállamból, vagy különböző tagállamok ügyészei ugyanazon ö, ö, ügy kapcsán, mi pedig a tagállam kérésére lépünk, vagy a tagállam egy hatóságának kérésére. Ez pedig azt jelenti, hogy mi magunk nem folytatunk ö, nyomozást, mi inkább elősegítjük az együttműködést a tagállamok és a hatóságok között. A gond számunkra az illetékesség kérdése. Ezért hangsúlyoztam annak a fontosságát, hogy ez ki legyen terjesztve a területeken túl is. Nevezetesen, hogy vád alá lehessen helyezni, nem csak a tagállamon belül, hanem egy olyan bűncselekmény esetében, amely mondjuk az adott állam határain túl került elkövetésre, ahol a, az elkövetőt megtalálták. Az irányelvben leírtak egyáltalán nem hatnak a mi munkánkra. Mi az irányelv nélkül is már sokat tudunk tenni. Viszont az ügyészeknek nagyon sokban befolyásolja a munkáját, akik az ilyen jellegű bűncselekményekkel foglalkoznak a tagállamokban. Elhangzott egy kérdés a képek, illetve az áldozatok számát illetően. Ebben az esetben egy országban például hét áldozat volt, de összességében nagyon sok. Nagyon sok áldozatot találtunk az összes érintett országban. De minden kép nem a már megtalált áldozatok képe, vagy nem olyan képek, amelyeket az elkövetők használtak fel ebben az esetben. Elhangzott már ma délután, hogy a képek felkerülnek az internetre, és éveken keresztül körbejárják a világot. Ezeket a képeket már korábban is ismertük, de ez a hálózat, ez új képeket tett fel az internetre. Az elkövetőket letartóztatták, és az egyes tagállamokban lefoglaltak dolgokat, például képeket, amelyek más gyermekeket is ábrázoltak. Ami a multilaterális szervezeteket illeti, illetve az együttműködést a tagállamok között. Az irányelv talán ezt a területet nem nagyon érinti, legalábbis ami minket illet, de mint ahogy már korábban is említettem, magukban a tagállamokban folyó nyomozásokra lesz ez nagy hatással. Például, hogyha az áldozat ö, vallomására van szükség, hogy vádat emelhessenek valaki ellen. Ez például egy nagy lélegzetű ö, művelet ö, kiinduló pontja lehet, amit aztán a Eurojust koordinál. Tehát minden összefügg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Tingor. Let me uh, echo uh, what my colleague from Eurojust just said. There... Eurojust-tól érkező kollégám elmondta, hogy több százezer képet látunk a gyermekek kizsákmányolására, vannak közötte újak, vannak uh, régiek, és mint minden uh, bűncselekmény esetében vannak olyanok, akik súlyosabb vétkezők, vannak, akik kevésbé, vannak, akik áldozatok, vannak, akik stúdiókat tartanak fönt, vannak, akik csak letöltik ezeket a képeket, vannak, akik pedig konkrétan kérnek a gyerekektől bizonyos tetteket vagy cselekvéseket. Ezeket a fotókat chat szobákban felhasználják, ahhoz, hogy belépjen az ember egy ilyen chat szobába, fotóra van szükség, új fotóra van szükség, tehát nem szabad a hozzáférés. Itt tulajdonképpen a gyermekek megerőszakolásáról van szó, és az internet ezt segíti, hiszen elbújtatja az elkövetőt, elrejti, és lehetővé teszi, hogy ezt a tartalmat körbeadja. Még mindig meglep az, hogy évről évre letartóztatunk embereket, ezek tanárok, papok, bírók, bárki. Az irányelv természetesen nem tökéletes, de megfelelő lépés a megfelelő irányba. Segítséget nyújt a tagállamoknak abban, hogy harmonizálják erőfeszítéseket és koordináljuk a vizsgálatainkat. Ezután meg kell hozni a következő lépést, ezen tapasztalatok alapján, de azt hiszem, hogy ez az irányelv mindenképpen segítséget nyújt majd nekünk és a tagállamoknak is. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen. Az egyik kérdés eh, az, hogy milyen eh, hozzáadott eh, értéke van a tervezetnek. Lehet, hogy nem közvetlenül hozzám intézték a kérdést, de csak ismételni tudom azt, amit a szomszédom is elmondott, mert úgy gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, ami az együttműködéshez kötődik. Az Európa Tanács egyezménye kitűnő alap, amelyel dolgozni lehet. Az Európai Uniónak az lenne a hozzáadott értéke, hogy ez közvetlenül alkalmazandó lenne, de szeretném önöket arra ösztönözni, hogy arról gondoskodjanak, hogy az irányelv tervezet az tovább lép, mint az Európa Tanács egyezmény, és nem csak az alkalmazás sára korlátozódik az Európa Tanács egyezményének, amely blokkolhatna az Európai Unió tagállamainak ratifikációját, aláírását. Pán-európai szinten tudnánk együttműködni, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy az Európai Unió a többi nemzetközi szervezettel együtt dolgozzon, és remélem, hogy az EU irányelv plusz értékkel fog rendelkezni, és ez mindenképpen fontos lesz, hogy előre lépjünk. Köszönöm szépen. Okay, thank you. Uh, ora, uh... Köszönöm szépen. Most pedig uh, kezdjük a harmadik témakört. Úgyhogy kérem, hogy Banotti asszony, Bán asszony, és Mála asszony jöjjenek föl ide a pódiumra. Köszönöm szépen! Nos, kezdjük a harmadik részét a meghallgatásnak, amely a nemzetközi perspektívákról szól. Mála asszony az első előadónk, aki az ENSZ előadója, a gyermek pornográfia, a gyermek prostitúció témájában parancsoljon önél szó. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs. Köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az irányelvvel kapcsolatban szólhatok önökhöz, a parlament és a tanács kezdeményezése, hogy a gyermek pornográfia, a gyermekek bántalmazása témával foglalkozik. Úgy tűnik, hogy tekintettel a mandátumra minden gondolkodás, amely ennek a jelenségnek a megelőzése nagyon fontos. 2009. szeptemberében az Emberjogi Tanács első ülésén foglalkoztam az internetes kérdésével ennek a problémával. 2010. októberében New Yorkban fogok egy jelentésről beszámolni, nevezetesen arról, hogy a gyermekkereskedelem, a gyermekprostitúció és a gyermekpornográfia hogyan alakult, mert ugye az adott dokumentumot tíz évvel ezelőtt fogadták el. Úgyhogy köszönöm, hogy meghívtak erre a vitára. Először hadd ö, beszéljek a jelenlegi stádiumról. Ezt a jelenséget bűncselekménynek tekintik, az egyik leg komolyabb bántalmazási formáját a gyermekeknek, amely mind a gyermekek testi épsége, szellemi épsége ellen irányul, fejlődésüket gátolja, és ezért az emberjogi ö, ö, protokoll, ö, amely ezen területtel vonat, vonatkozik, fakultatív jellegű, de nagyon sok állam csatlakozott ezhez hozzá. Nem szabad elfeledkeznünk a riói nyilatkozatról sem, mert ezek segítségével sikerült jelentősen előrelépni, mind a magán, mind az állami területeken, a civil szervezetek segítségével, a nemzetközi, régió, regionális és helyi szinteken, hogy felvegyük a harcot ezen jelenség ellen. Azért van még egy csomó kihívás előttünk, hogy megismerjük mélységében ezt a jelenséget, és hatékonyan tudjuk védeni a gyermekeket, és megelőzzük ezeket a jelenségeket. Az egyik nagy kihívás a nagyságát illeti ennek a jelenségnek. Az adatok alapján egyértelmű, hogy például a szexuális turizmus, a gyermekprostitúció, a pedopornográfia az interneten, a telekommunikáció, a szociális hálózatokon keresztüli gyermek megkörnyezkezés óriási méreteket ölt, és még nagyon sok fiú és lány áldozata ennek a fajta kizsákmányolásnak az elégész világon. Egyre erőszakosabbak a fényképeken látható események. Nagyon nehéz értékelni azt, hogy pontosan hány ilyen kép található azokon a hálózatokon, amelyekhez hozzáférnek a pedofilek. De egy biztos, egyre több a gyermekek megkörnyékezésének száma. Ezt groomingnak nevezik ugye angolul. Ugyanakkor továbbra is nagyon nehéz meghatározni ezt a jelenséget, mert nem rendelkezünk megfelelő, megbízható forrásokkal azzal kapcsolatban, hogy hány áldozata van a gyermekek közül ezeknek a jelenségeknek, nincs megfelelő koordináció az érintettek között, ami az eszmecserét illeti, az információcserét illeti, nem igazán sokan jelentik ezeket a, cselekményeket, nincs megfelelő jogalkotás ezen a téren, vagy nem ismert eléggé a jogalkotás, nagyon nehéz hozzáférni az igazságszolgáltatáshoz, és persze nagyon sokba is kerülnek ezek az eljárások, és nagyon lassan működnek. Egy másik nagyon fontos terület, amire mindenki utal, hogy rendkívül összetett ez a jelenség. Több formát is ölt. Ezt aztán nagyon sok tényező támogat, amelyek egymáshoz kapcsolódnak, és ez nagyban ö, ö, fokozza a gyermekek ö, kiszolgáltatottságát, például a, a szegénység, a diszkrimináció, a környezet ö, ö, ö, körülményeinek romlása, az AIDS, illetve az, hogy milyen könnyen hozzá lehet férni ezekhez a technológiákhoz. Így aztán egyre szervezettebb ez a fajta bűnözés, a szexiparból eredő kereslet, a összefogás a bűn elkövetők között. Úgyhogy egyre több gyerek kiszolgáltatott, főleg a migráló, nem felnőttekkel közlekedő gyermekek száma, azok, akiket illegálisan fogadnak örökbe, a valamilyen hátrányjal élő gyermekek száma, stb. stb. Egy másik nagyon fontos dolog számomra, amiről szeretnék beszélni önöknek, az az, hogy milyen következményekkel jár mindez a gyermekek szempontjából. Fizikai, pszichés következményei vannak ennek, például a szexuálisan átadható betegségeket megkaphatják, a kábítószerek használata, a társadalom megbélyegzése, és csak hogy néhányat említsek. Aztán az interneten található pedopornográf képek száma, ami még súlyosbítja a következményeket a gyermekek vonatkozásában, és meggátolja a rehabilitációjukat. Az interneten található képek soha nem tűnnek el, úgyhogy ennek katasztrofális következménye van az áldozatokra. Egy másik dolog, amit fontos hangsúlyozni, az, hogy lehetnek áldozatai a pedopornográfiának a gyermekek, de ugyanakkor ö, a fiatalok ö, szexuális viselkedését is befolyásolják ezek a cselekmények. És sajnos az internet ö, gyakorta a szexuális viselkedés ö, ö, mintájának forrása, amivel aztán a fiatalok gyakorta azonosulnak. Aztán ami a tagállamok reagálását illeti, hogy hogyan tudják megelőzni ezeket a dolgokat. A ratifikáció tekintetében kétségtelen egyre nagyobb számban ratifikálják ezeket a nemzetközi és regionális mechanizmusokat. 137 állam ratifikálta a fakultatív protokollt, ami a pedopornográfiára vonatkozik, 29 ország viszont még nem írta alá. Ami az EU-t illeti, 22 tagállam ratifikálta a protokollt, 4 állam még nem, nem írta alá, a Cseh köztársaság, Finnország, Írország és Málta. Kollégám már említette, hogy a 2010. júliusában hatályba lépett konvenció csak 10 Európai Uniós ország ratifikálta. Nagyon jó lenne, ha harmonizálnánk és jobban alkalmaznánk a törvényeket. Minden országban azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok jogalkotói reformot vezettek be, mindazonáltal még mindig sok a hiányosság. Vannak olyan nemzeti törvények, amelyek léteznek, vannak olyanok, amelyek egyáltalán nem világosan definiálják ezeket a bűncselekményeket. Vannak olyanok, amelyek mindenfajta bűncselekményt nem büntetnek. Sőt, vannak olyanok, amelyek büntetik még az áldozatokat is. Vannak olyanok, amelyekben nincs ingyenes jogszolgálat a gyermekek számára nincs kompetenciájuk az adott területen túl a gyermekek bántalmazását illetően és kizsákmányolását illetően. Nagyon sok ország nem rendelkezik hatékony és könnyen hozzáférhető rendszerrel, mert az is fontos, amelynek segítségével jelezni lehetne ezeket a cselekményeket, és nyomon lehetne követni a gyermekek sorsának alakulását. Az a tény, hogy a jogszabályok eltérőek, magyarázzák azt, hogy ezek az elkövetők szabadon mászkálnak a különböző államok között. Aztán ami a védelmet illeti, a gyermekek rehabilitálását. Nagyon sok terv, stratégia született már, nagyon sok szolgálat létezik, de sajnos ez továbbra is nem elegendő. Bizonyos területi vagy egy adott időre korlátozódik. Nagyon sok minden született már, de gyakorta sajnos csak időnként ö, indulnak be bizonyos kampányok, és nem érjük el a megfelelő célt velük. Ami a pedofil dolgokat illeti, voltak olyan eszközök, amelyek az internetre vonatkozóan születtek Európai Uniós szinten, továbbra is csak egyes országokban korlátozott módon léteznek, és gyakorta csak a legiparosodottabb országokban. Ami a gyermekek részvételét illeti, ez nagyon fontos a konvenció szempontjából. Annak ellenére, hogy létezik a Youth Advisory Council, a Peer-to-Peer, -peer, peer, -to -peer Education System, van még tennivalónk. Uh, a gyermekeknek rendszeresen részt kellene venniük az egész folyamat során, a stratégiák terén, mert emlékeztetném önöket arra, hogy a gyermekeket áldozatnak tekintik, de gyakorta sajnos ö, résztvevőnek is. Ami a vállalatok ö, felelősségét illeti. Nagyon sokan ö, indítottak különböző információs ö, programokat, az államok törvényeket hoztak ebben a vonatkozásban, de ezek a kezdeményezések rendszeresebben kellene, hogy működjenek, ösztönözni kellene őket, és általánosságban kellene elterjedniük a, tele, a távközlés terén is. Na most, ami a nemzetközi együttműködést illeti, nagyon sok ilyen létezik már, például a rendőri szervek között, a szakmai támogatás, pénzügyi támogatás a fejlődő országok számára, a VTF, az IWF, de a nemzetközi, regionális és helyi szinten létező kezeményezéseket meg kellene már erősíteni, mert sajnos a gyermekek bántalmazása és szexuális kizsákmányolása nem ismer határokat. Végül, ami az értékelést illeti, emlékeztetnék arra, hogy a ratifikáló országok részt vesznek ebben is, de nagyon sok ország még nem rendelkezik ezekkel a mechanizmusokkal, és nagyon nehéz mérni, hogy hogyan alakul a gyermekek helyzete. Ezek után engedjék meg, hogy rátérjek az irányelvre. Általánosságban az irányelv, ahogy elolvastam, válaszol azokra a problémákra, amiket felvetettem, mert célja, hogy kiegészítse, harmonizálja a különböző jogszabályokat regionális, nemzetközi ratifikált eszközök segítségével, és főleg a különböző jogszabályokat kívánja közelíteni egymáshoz. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy világos definíciókkal lássuk el a gyermekek szexuális bántalmazásának mindenféle formáját, beleértve a mindenféle új technológiák felhasználását és a pornográfiát is. Nos, az irányelv megfelel ezeknek az elvárásoknak, mert elősegíti a nyomozást nemzetközi és nemzeti szinten is célja, hogy megerősítse az áldozatok védelmét, segítséget nyújtson orvosi és pszichés szinten, például, hogy csak egy-két példát említsek. Célja, hogy megelőzze és elősegítse az elkövetések megelőzését, hogy elkerülje a visszaesést, illetve korlátozza a pornográfiához való hozzáférést az interneten. Célja az együttműködés mélyítése is, az információcsere, a szakmai ö, ismeretek ö, átadása terén. Úgyhogy csak gratulálni tudok ehhez az irányelvhez, amely elsősorban a gyermekek érdekét veszi figyelembe, és figyelembe vesz minden ilyen fejleményt, a védelem, a vád alá helyezés, a gyermekek részvétele és az együttműködés a különböző ágazatok között kiinduló ponttal rendelkezik. Engedjék meg azonban, hogy néhány dologra visszatérjek, amelyek fontosnak tűnnek számomnak. Az első gyermek kora. Amikor elolvassuk az irányelvet, és végighallgatjuk a megjegyzéseket, ugye voltak ilyen kérdések, hogy 18 évnél fiatalabbakról beszéljünk, vagy azokról, akik már beleegyezhetnek bizonyos szexuális cselekményekbe. Fontos nem elfelejteni azt, hogy egyetlen egy 18 évnél fiatalabb sem van olyan helyzetben, hogy ő a szexuális kizsákmányolásba beleegyezzen. Tehát a 18 év alatti kort mindenképpen olyannak tekinthetjük, ami kizsákmányolást jelent. A nyolcas cikkben, illetve a 20-as cikkben szól van, van szó arról, hogy mikor lehet ö, az beleegyezését ö, felvetni, mint ö, tényt ö, a gyermeknek. De a szexuális kizsákmányolás áldozatát, ha gyermek volt, egyszerűen nem lehet nem lehet résztvevőként kezelni, egyszerűen védeni kellene. Egy másik dolog, ami fontos, a büntetés, a szankciók kérdése. Rendkívül fontos, hogy felülvizsgáljuk újra hogy megfelelőek-e, arányosak és hatékonyak-e, és elrettentőek-e ezek a szankciók. Hiszen bűncselekményről van szó, a gyermekek ö, kárára elkövetett, úgy, vagy sérelmére elkövetett bűncselekményről, úgyhogy minimális harmonizációra szükség van a büntető törvénykönyvek ö, síkján. Egy másik dolog, ami a védelmet illeti, az a tény, hogy rendkívül fontos, hogyha már egyszer született egy szép törvény, akkor könnyen hozzáférhető mechanizmusok is rendelkezésre álljanak minden gyermek részére. Fontos, hogy megfelelő rendelkezések is ö, benne legyenek, védjük ö, a gyermek személyazonosságát, tiszteletbe tartsuk a gyermekek jogait, illetve a gyermeket olyan módon tájékoztassuk jogairól, amelyet meg is ért. Aztán nagyon fontos a rehabilitáció, mert emlékeztetnék arra, hogy milyen súlyosak a következmények közép és hosszú távon a gyermekekre. Aztán ott van az online pornográfia, illetve a gyermekek ö, megkörnyékezése, vagy grooming, rendkívül fontos, hogy szakképzett szakemberek foglalkozzanak a kérdéssel, ami pedig a blokkolást illeti, a képek törlését, ez elegendő és megvalósítható? Hát én úgy gondolom, ez kizsákmányolás, bűncselekmény, és a gyermekek kizsákmányolása. Szerintem bárki, aki érintett ebben, azonnal jeleznie kell a hatóságoknak ennek a jelenségnek a létét az interneten, azért, hogy minél előbb blokkolhassák, és utána megfelelő igazságszolgáltatási eljárás induljon be. Sajnos óriási pénzt jelent mindez, ezért azért, hogy a magánélethez való jogot biztosíthassuk az áldozatok számára, a szolgáltatóknak, akik blokkolják a képeket, ki kell vonni a forgalomba ezeket a képeket, mert sajnos ezek tovább vándorolnak az interneten. Ott van a monitorozás lehetősége, amit ki kell szélesíteni. Egyértelmű, hogy a blokkolás nem elegendő tekintettel a nemzetközi méretekre, a technológiai fejlődésekre, a szervezetbűnözésre, stb. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy rendkívül fontos fellépnünk, de ugyanakkor egy dolgot tisztázni szeretnék, nem szabad ö, ö, az új technológiákat ö, felelőssé tenni mindenért megfelelő intelligenciával kell őket használni, hogy tájékoztassuk, oktassuk, jelezzük azokat a jelenségeket, amelyeket nem kellene tapasztalnunk rajta. Főleg bele kell vonni a gyermekeket a megelőzés területére, az információ terjesztésébe, a figyelemfelhívás körébe, hiszen ők a legérzékenyebben reagálók az új technológiákra. Ami a regionális és nemzetközi együttműködést illeti, nagyon fontos, hogy hangsúlyozzuk, hogy adat gyűjtésre van szükség, információ cserére nem csak Európa, hanem nemzetközi síkon is, mert így lehet a legkönnyebben rámutatni ezekre a bűncselekményekre, illetve nyomon, nyomon követni ezek alakulását. Hát ez nem csak európai jelenség, nem ismer határokat, úgyhogy együttműködésre van szükség, és támogatni kell azokat az országokat, főleg a fejlődő országokat, amelyeknek erre a támogatásra szükségük van. Végül pedig remélem az irányelv hatályba lép, A tagállamok remélhetőleg rendszeresen majd jelentéseket készítenek arról, hogy mi a helyzet, és mit kell még javítani. Végezetül azt szeretném elmondani, hogy más területekre is ki kell terjednie ennek az irányelvnek, például a védelem területére, Egy egész védelmi láncolatot kell kialakítani, ahol mindenki összefog helyi, nemzeti és nemzetközi szinten. Ez szerintem nagyon jó alap a jövőbeli munkához, amit tovább kell fejleszteni. Köszönöm szépen, elnök asszony, önnek, szervezőknek, hogy ezt a meghallgatást megszervezték. A jövőben is szívesen állok rendelkezésükre, és köszönöm a figyelmüket. Eh, eh, Köszönöm szépen. A részletes előadást. Nagyon remélem, hogy ahogy már korábban is kértem, írásban el fogja küldeni a titkárságnak ezt a részletes jelentést. Ez nagyon hasznos lenne. 6 óra múlt 10 perccel, és még két további hozzászólónk van. És fél hétkor végeznünk kell, be kell zárnunk az ülést, tehát át is adom a szót eh, Burn asszonynak, hogy tartsa meg előadását. Uh, thank you, Madam Chairperson. Uh, ladies and gentlemen, uh, thank you for inviting UNICEF. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, hogy az UNICEF-et meghívták erre a mai meghallgatásra. Nagyon komolyan vesztük ezt a kérdést a kutatáspolitika szempontjából. Az UNICEF-nek a Firenzei Kutatási Központjából jövök, és Két esetet vizsgáltunk, bizonyítékokat tártunk fel a gyermekek kizsákmányolására nézve. Az interneten, illetve más kommunikációs technika, technika segítségével történnek ezek a, ezek a bűncselekmények, illetve a valós életben, történnek meg a bűncselekmények, amelyek azonban kiinduló pontként az internetet használják. Először is szeretnék rámutatni arra, hogy a gyermekek kiszolgáltatottsága körülményeiktől függ, kor, nem, szociális, gazdasági háttér, családi háttér, városi vagy falusi környezet, esetleg mozgáskorlátozottság, és így tovább. Meg kell értenünk ezt a kiszolgáltatságot, és tudni kell, hogy nem csak a pedofilok, nem csak az idegenek követik el ezeket a bűncselekményeket, hanem gyakran azok, akik a mindennapi életben is kísérik a gyermeket, és kihasználják a kiszolgáltatottságukat. Az elkövetők gyakran azok, akikben bíznak a gyermekek. Bizonyos tanulmányok rámutattak arra, hogy az elkövetők 90%-át ismerik a gyermekek, és 68%-ban a családtag az elkövető. A világ más táján is hasonló statisztikát találunk. Az információs kommunikációs technika, technika, illetve az internet fejlődése nagy mértékben hozzájárul a bűncselekmények elterjedéséhez. Egyrészt biztosítja a hozzáférést, a gyermek számára is biztosítja a hozzáférést az internetes tartalmakhoz, amely a tanulást elősegíti egyrészt, másrészt azonban a szexuális kizsákmányolás veszélyét is tartalmazza. Az internet azt is lehetővé teszi, hogy opportun módon használják az emberek az internetet, és a szexuális kizsákmányolásnak áldozatul essenek, illetve ilyen gyakorlatba essenek. Az internet az, a szexuális kizsákmányolással kapcsolatos képek és információk megosztását is elősegíti. A virtuális és a fizikai valóság határa elhomályosul, és a gyermekek szívesen veszik fel a kapcsolatot más gyerekekkel az interneten. A két generáció teljesen másképpen beszél az internetről, egyre nagyobb a generációs szakadék, és ez felhívja a figyelmet a szülők védelmi szerepére. Kihez fordulnak a gyermekek, amikor bajban vannak? A szülőkhöz, vagy a társaikhoz, a virtuális, vagy az igazi barátaikhoz. Azonban nem minden gyermek kiszolgáltatott, nagyon sokan ismerik az internetet, és biztonságosan navigálnak ebben az új környezetben. Ezek mind rendkívül fontos tényezők, és figyelembe kell vennünk őket akkor, amikor megfelelő védelmi stratégiát alakítunk ki. Attól függetlenül, hogy milyen a kiszolgáltatottság, hogy interneten más technológia felhasználásával zsákmálja ki őket, soha sem járulhatnak hozzá a kizsákmányoláshoz, ezért minden gyermeket, aki ilyennek áldozatul esik, valóban áldozatként kell kezelni. A gyermekek nagyon kiszolgáltatottak, hogyha nem megfelelő a jogi védelmi háttér. Szükség van tehát arra, hogy megnézzük a probléma okát, eredetét, és nem csak a szimptomákra kell összpontosítani. A szisztemikus megközelítés a különböző érdekelt felek részvételét követeli meg, meghatározott erős szabályokat kell hozni, föl kell lépni a gyermekek kizsákmányolása ellen. Nagyon sokat hallottunk ma a szankciókról és a büntetésekről a megelőzésre nagy hangsúlyt kell fektetni, oda kell figyelni a különböző korcsoportokra, és arra, hogy az elkövetők kihasználják a kiszolgáltatottságban élő gyermekeket. Az oktatási szektor nagy feladatot kell, hogy vállaljon tudatosító kampányok segítségével, illetve alternatív megoldásokat kell, hogy tálaljanak a gyermekek számára. A civil szervezetek is részt vesznek a megelőzési programokban, és a gyermekekre is oda kell figyelni, a saját akaratukra nagyon sok, sokszor vonakodnak attól, hogy megosszák a gyermekkori tapasztalatokat, és föltárják az erőszakot. Egyensúlyt kell találni, a gyermekek védelme, és a gyermekek információhoz való joga, részvételhez való joga, a magánélethez való joga között. Ezért a megelőzési stratégiának inkább a társakra kell épülnie, és az önsegítségre. Megfelelő monitoring rendszert kell kialakítani, beszámoltatási rendszert, meg kell akadályozni a kizsákmányolást, és vádat kell emelni az elkövetők ellen a bizonyítékok föltárásával. meg kell erősíteni az a panasztételi mechanizmusokat, és meg kell győződni arról is, hogy ezek biztonságosak, hozzáférhetőek és bizalmas jellegűek. Ezen kívül nagy szükség van a nemzetközi együttműködésre. Egyrészt ott van az igazságügyi oldal, a rendfenntartó erők, másrészt azonban a közegészségügy, illetve az oktatási szektor, és a kettőnek együtt kell működnie. Ezért a jó gyakorlat cseréjét szeretnénk ösztönözni. A gyermekkizsákmányolás fontos probléma a turizmus területén is, és így keleten és délen fekvő országokkal föl kell venni a kapcsolatot, és együtt kell működni. Nem szabad megfeledkezni ezen országok áldozatairól sem az európai jogszabályok esetleg arra ösztönzik az elkövetőket, hogy olyan országokba utazzanak, ahol a szabályok nem ennyire szigorúak. Ezért nagy öröm számunkra az, hogy az irányelv tervezet átfogó megközelítést alkalmaz, és ide tartozik a vád alá helyezés, a megelőzés is. Üdvözöljük a parlament javaslatait, és részletesen is benyújtottuk a megjegyzéseinket, az ajtónál megtalálhatják kinyomtatva ezt az anyagot. Az UNICEF kapcsán szeretnék egy-két gondotot még kiemelni. Azt javasoljuk, illetve azt javasoljuk, hogy a gyermekek kizsákmányolásának egyezményével megegyező terminológiát használjunk. Azt gondoljuk, hogy a gyermek kizsákmányolásra tegyük a hangsúlyt. Megfelelő definíciókra van szükség, üdvözöljük azt, hogy a gyermek legjobb érdekeit próbálja képviselni az irányelv, illetve a, azt is előirányozza, hogy a gyermek véleményét meghallgassuk. A gyermeknek joga van a diszkriminációmentességhez, a túléléshez. Például a fiúk és a lányok beleegyezési kor határának meghatározásában. A gyermekizsákmányolási képek internetről való eltávolítása, illetve blokkolása is fontos feladat. Ugyanígy a kizsákmányolás egy turizmus megakadályozása is. Megfelelő büntetésekre van szükség, és más hasonlóan súlyos bűncselekményeknek megfelelő büntetést kell kiszabni. Tudjuk a kutatásainkból, hogy vannak ehhez erre a területre vonatkozó szabályok, például az embercsempészetre, azonban itt nem mindig vannak összhangban a jogszabályok. Emberi, illetve pénzügyi forrásokat föl kell használni a probléma megoldására, Minden gyermek áldozatot meg kell védeni a vádemeléstől, nem csak a prostitúcióval kapcsolatos bűncselekmények esetében, hanem más bűncselekmények esetében fontos, hogy ne viktimizáljuk a gyermekeket többszörösen. Üdvözölnénk egy új ö, preambulum bekezdést, amely fölhívja azon tagállamokat, akik az adott egyezményt nem ratifikálták, hogy tegyék meg ezt. Az irányelv elfogadásával a jó gyakorlatra kell építeni, és így megfelelő lépést tehetünk a helyes irányba. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig eh, Mary Banotti a szó, aki sokáig a parlament eh, képviselője volt. Most az eltűnt és eh, kizsákmányolt gyermekek központját, nemzetközi központját képviseli. Korábbi képviselőként tudom, hogy mindig kevés az idő. Most nem korábbi képviselőként vagyok itt, hanem a, egy washingtoni szervezetet képviselek, amely a kizsákmányol gyermekekkel foglalkozik, és én a vezetőség tagja vagyok. A Dublini deklarációt kiadtuk néhány évvel ezelőtt, és ennek az volt a célja, hogy le lehessen küzdeni a gyerekek kizsákmányolását, bántalmazását az interneten. Ezt a Dublini tervként fogom majd emlegetni. Nagyon örülünk annak, hogy azt látjuk, hogy az akkori ajánlásainkat felvették ebbe az irányelvbe, tehát csak nagyon gyorsan mennék át azokon a kérdéseken, amelyeknek örülünk. Teljes mértékben egyetértünk annak, hogy a gyermek definíciójával foglalkoznak, és nem gondoljuk azt, hogy a 18 év alatti gyermekek bármelyike is képes lenne hozzájárulását adni a szexuális kizsákmányoláshoz. Egyetértünk azzal is, hogy a gyermekpornográfia definíciójára szükség van, és ez magába foglalja ez a definíció az internetes terminológiát is. A nemzeti igazságszolgáltatás is eljár a gyermekpornográfiával szemben. regardless of one's intent. És eh, ez megfoglalja a terjesztést is, eh, illetve a gyermekpornográf eh, képek megtekintését is az interneten. A szülők a gyámjai a gyerekeknek. Ezen kívül jó az is, hogy a gyerekek megkörnyegezését is felvették eh, ebbe a tervezetbe, ez ugyancsak büntetendő. Meg kell büntetni azokat, eh, akik ilyenfajta tetteket eh, követnek el. ö, oktatni kell azokat, akik ö, kapcsolatba kerülnek a gyerekekkel, de szükség van a bankok, a hitelkártya kibocsátók támogatására is. Üdvözöljük mindazt, amit az irányelv belefoglaltak a szervezett bűnözéssel foglalkozókat, illetve a visszaeső bűnözőket is figyelembe kell venni. Az, hogy most már könnyebb utazni a világban, az azt jelenti, hogy most már nem vonatkoznak a korábbi szabályok, a gyermekárzatok mindenhol megjelenhetnek bármely, bármely országban. Van egy dolog, amelyet nem hallottam a mai vita során, de amelyekről úgy gondoljuk, hogy ez nagyon innovatív dolog. Mi igazán tartunk attól a kapcsolattól, amely a gyermekpornográfia, illetve a pénzügyi források között van. Van az USA-ban egy központ, amely az eltűnt gyerekekkel, a kizsákmányú gyerekekkel foglalkozik, és úgy gondolom, hogy a korábbi kollégáim ellátogattak ebbe a, ez a szervezethez, és alliance between private industry and the public sector. tehát ez a szervezet, az USA hitelkeltő szervezetek nagy részét tartalmazza, és a vezető bankok, hitelkeltő cégek, elektromos fizetéssel foglalkozó cégek, harmadik felek internetes szolgáltatók csatlakoztak ehhez a koalícióhoz, és a koalíció szorosan úgy működik a bűnöldöző szervekkel, sikerüljön lezárni ezeknek a jogtalanul működő cégeknek a ténykedését. Amióta ez a koalíció működik, nagy számban csökkent a gyermek pornográfiával foglalkozó oldalak száma. És egyre inkább azt tapasztalható, hogy a nem hagyományos fizetési módszereket térnek rá ezek a illegális oldalak, illetve nem fogadják el a nem, nem fogadják el az amerikai hitelkártyákat. megpróbálunk a tapasztalatainkra építeni. A nemzetközi szervezetünk megpróbálunk globálisan is leküzdeni a különböző pénzügyi szálakat, főként Latin Amerikában, illetve Ázsiában. Felismerjük azt is, hogy nem egyszerű leküzdeni a gyermekpornográfiát, nem elég csak a forrás leküzdeni, le kell küzdeni valamilyen módon a káros anyagokat. Úgy gondolom, megkapták az írásos dokumentumomat, de tudom, hogy az amerikai jogszabályok különböznek az európai jogszabályoktól, illetve az európai és az amerikai jogokatás között van ö, különbség, és hogy tudják, Amerikában nagyon fontos a szólásszabadság, és a fő ö, célunk az az, hogy sikerüljön meg, a, meg akadályozni a különböző képek terjedését. Egyértelmű, hogy nincsen egy, egyértelmű egy megoldás a problémára. Az internettel, az internet megjelenésével Számos sokan húznak hasznot az ilyen képek terjesztéséből. Dublinban a 2002-es találkozónkon úgy gondolom, hogy senki és a, a többségiek e, e, nagy része értette azt, hogy miről is beszélünk. Volt egy széleskörű elképzelés, hogy hogy ez nem annyira fontos, és úgy gondolom, hogy az összes szervezet képviselők, akik itt voltak ma, tud, nem tudták azt, hogy mekkora méretű ez a probléma, és valóban üdvözöljük azt, hogy most már egy sokkal reálisabb elképzelésünk van arról, hogy mire is foglalkozunk, mit is jelent a gyerekek szexuális kizsákmányolása az interneten. Ez egyértelmű büntet a gyermekek ellen, és örülök annak, hogy megkaptuk a lehetőséget arra, hogy eljöjjünk ma ide, és beszéljünk önökkel erről. Köszönöm szépen. Grazie a tutti. Eh, sono le Mindenkinek nagyon köszönöm a hozzászólását. Fél hét van. Így úgy gondolom, hogy eh, a további munkát föl kell függeszteni holnap reggelig. Holnap reggel 9 órakor indítjuk az ülést és a jó gyakorlatról fogunk beszélni. Különböző szervezeteket fogunk meghallgatni. Nagyon köszönöm mindenkinek a részvételt, és találkozunk holnap reggel.